So, nevertheless. Nos, három óra múlt öt perccel, úgyhogy kezdjük az első napi rendi pontunk a délutáni ülésszakon. A világ befektetési jelentése, és nagy örömömre szolgál, hogy itt van velünk James Tan, aki a beruházási igazgató az UNCTAD-nál, és természetesen, mint mindig, ő szerkeszti a, a beruházási jelentést. Igazi szakértője tehát a globális szintű beruházás politikának. Nagy. Most, hogy megérkezett eh, Marike is, a liberálisok a vannak többségben a teremben, fantasztikus öröm ez számunkra. A beruházás politika még mindig az egyik elsődleges napi rendi pontunk, programpontunk a, a beruházás, a vitarendezési mechanizmus sok egyéb mellett Japánnal kapcsolatban is megtárgyalásra került. A vitarendezés különböző helyzete. Ugye Japán még a régi ASDS rendszer alapján kívánja ezt megvalósítani, és az EU próbálja az ICS rendszerről meggyőzni a partnereit. Tehát ez van most jelenleg az asztalon ez a vita. Komoly tárgyalásokat folytatunk a pozitív beruházási politikáról, különösen a kínai beruházásokról, az európai-kínai beruházásokról, az investment, a beruházás szűrésről, ez is napi renden volt ez a kérdés, és természetesen a digitalizálás és az iparpolitika, ipari termelés változásaiból adódó kihívások, ami szintén befolyásolják a külföldi beruházási politikát. Ne feledjük el hogy a kereskedelemhez kapcsolódó digitalizációs szempontok is. Fontosak kell Kellernek volt ezzel kapcsolatban egy dokumentuma. Ezek tehát azok a kérdések, amelyek mind összefüggenek a beruházással, úgyhogy most meg is adom önnek a szót, hogy tekintse számunkra át a beruházás politika világjelentését globál eh, Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a meghívást az UNCTAD nevében az Európai Parlamentbe, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az utóbbi jó néhány évben, szinte évente járok itt a meghívásuknak köszönhetően, és az UNCTAD hálás köszönetét tolmácsolhatom önöknek az utóbbi évek kapcsán különösen a tavalyról beszélhetünk, amikor a világfórumunkon képviseltette magát az önök delegációja, és a beruházásokról ejtettünk ott szót a világ vezetőivel, üzleti vezetőivel, illetve bemutattuk az unctad a munkáját. Hálásan köszönöm, hogy ott voltak. A mai előadásomban három vonatkozást szeretnék ismertetni, amelyel így vagy úgy a világ befektetési, beruházási jelentésben foglalkoztunk. Az első a beruházási befektetési kilátások, a második rész a szakpolitikai kérdések, ideértve van nemzetbiztonsági ügyeket is. Ez egy kiemelt szempont, amennyire tudom, az európai parlamenti képviselők szempontjából, illetve a befektetési rendszernek a reformja is ideértendő, ahogy elnök úrtól hallhattuk, illetve a harmadik terület a digitális gazdaság befektetései, beruházásai, helyzetképes kihívások. Először is a trendekről, kilátásokról szeretnék szólni. Ez a fő ábrám, amelyen szeretnék kiemelni három fontos jellemzőt. Az első a trendek. Úgy fogalmaznék, hogy alacsony szintű befektetési összegekről beszélhetünk, illetve globális beruházások lassú élénküléséről, lassú és ingatag eh, helyreállásról. Aztán azt látjuk, hogy a régiók között is egyenetlenül oszlanak el a források, illetve évről évre drasztikus változások tapasztalhatók. Ez az utóbbi néhány évre jellemző. Harmadsorban a kilátásokat tekintve óvatosan optimista az UNCTAD. Szerény helyreállásban bízunk, fellendülésben, amelyben sok és nagy a bizonytalanság. Továbbá az ábra azt illusztrálja még, hogy a beruházási források és trendek a globális ellátási láncra is következményekkel járnak, illetve a termelékenység növekedés szempontjából is következmények vannak. Azt látják az ábrán, hogy az utóbbi néhány évben, különösen a globális pénzügyi válság kitörése óta, a külföldi beruházások összege a 2007-es csúcs értéket nem ért el újra sőt tavaly 2%-kal csökkent a beruházott forrásoknak az értéke. 34%-kal nőtt ezzel szemben 2015-ben. És hogyha a konkrét összegeket megnézik, akkor azt látják, hogy tényleg komoly ingadozások tapasztalhatók. Én már ötödik alkalommal volt csökkenés, három alkalommal pedig némi növekedés, tehát a hegyek és a völgyek váltják egymást, és ez egyelőre így is marad. Aztán, ha megnézzük, hogy a különböző régiók, a felzárkózó és átmeneti országok, gazdaságok tekintetében például azt mondhatjuk, hogy szintén nagyok az ingadozások, de 2013-14-ben bizonyos időszakokban jobban teljesítenek a fejlődő országok, a források növekedését tapasztalhatták. A fejlett országokhoz képest a fejlődő országok növekményt tapasztaltak, viszont megfordult a 2015-16-ban. Csak nem 60%-ban a globális külföldi eh, beruházás már a fejlett országokban valósult meg, és ez azt jelenti, hogy megfordult a források áramlása. A fejlődő országokon belül drasztikusan csökkent a beruházások értéke, szemben a globális 2%-kal. Például Ázsiában 15%-kal kevesebb beruházási forrás érkezett, illetve Latin Amerikában, a Karib térségben 14%-os volt a csökkenés, Afrikában pedig 5%. A beruházások szintén magas maradt, egy billió amerikai dollár a fejlett országokban, de az tized billiós 2007-es eh, érték alatt maradt. A kilátásokat tekintve az ENTA becslései szerint a globális beruházási érték 2017-ben szerény mértékben nőtt eddig, és nőni fog. Ez összességében 7%-ot eh, jelent, és az idei év végével 1,17 eh, billió dollárt. És 1,185-öt tesz majd ki, de ez még mindig alatta marad a 2007-es értéknek. Ezzel az óvatos optimizmussal azt is párhuzamosan kell látni, hogy még nagy bizonytalanságok vannak a világgazdaságban, amelyek fékezik a beruházásokat. Például az alacsony globális növekedési ráta, illetve a magas bizonytalansági tényezők, illetve geopolitikai kockázatok. És számos további tényező gátolja a globális beruházások növekedését. A beruházási források felhasználásának a módja fúziók, felvásárlások kontra zöldmezős beruházások összetétel tulajdonképpen azt a trendet mutatják, hogy az ellátási láncok, illetve termelékenység trendek szempontjából a növekedés fő húzó ereje a határon átnyúló felvásárlások volt, és ide kell érteni a társaságok átszervezését, átcsoportosítását, illetve adó elkerülő magatartásából származó cselekményeket is. Ez volt az előző néhány év helyzetképe. A pénzügyi válság óta nem nőtt a beruházott forrás értéke jelentősen egyetlen alkalommal sem. Tehát ez azt jelenti, hogy a globális ellátási láncokba a vállalatok nem sok forrást ruháztak be. És ez igaz a nemzetközi kereskedelemre is. Tudjuk, hogy a globális kereskedelem kétharmadát a globális ellátási láncok bonyolítják le, illetve a multinacionális cégek hálózatai. Társaságokon belüli az egyharmad, illetve a multik közötti kereskedelem, ami a nemzetközi integrált termelőhálózatokat is érinti, illetve aggodalomra ad okot. Valamint azt is tudjuk, hogy a beruházások fejlett technológiát, új know-how-t, szaktudást hoznak be a gazdaságba, illetve a termelőkapacitást bővítik, különösen a fejlődő gazdaságokban, ahol a készségekre, technológiákra nagyon nagy szükség van. És éppen ezért lassult a fejlődő országokban különösen a termelékenység növekedése. Hadd térjek ki a világberuházási befektetési jelentésnek egy másik fontos eh, szempontjára, a beruházás politika és nemzetbiztonság összefüggéseire, illetve a beruházási rendszerek működésére. Két ábrán szeretném érzékeltetni a szakpolitikai dinamika változását, kiemelve négy jellemzőt. Négy D-vel jelölöm ezeket, angolul, dinamik az első D a szakpolitikában, a második D a di dihotómia, aztán a nemzeti irányok, direkciók, illetve az beruházási megállapodások eltérései a megállapodott rendszerektől, valamint a fenntartható fejlődés felé mutató jellegzetesség a harmadik D az utóbbi évben különösen a szakpolitika alakítása különösen dinamikus volt. Több mint 50 ország léptetett életbe új beruházáspolitikát. Több mint 120 szakpolitikai intézkedéssel, többek között a nemzeti rendszerek megreformálásával. És az előző évekhez képest ez a rekord szám, illetve rekordszint. Továbbá több nemzetközi beruházási egyezményt írtak alá, 36-ot szám szerint, és hogyha az idei elejét is beleszámítjuk, akkor további 5 egyezmény lépett érvénybe. Úgyhogy a nemzetközi megállapodások sora nő. Hogyha figyelembe veszük a tárgyalás szakaszában álló megállapodásokat is, azt mondhatjuk, hogy több mint 100 ország tárgyal több mint 60 egyezmény keretében, bilaterális, regionális, a-regionális, illetve nemzetközi jelleggel. És ez a jelenlegi helyzetkép. Más egyezmények területén ez nem jellemző. Aztán azt is látjuk, hogy a nem kötelező nemzetközi normák jelen pillanatban különösen a társadalmi, a vállalati társadalmi felelősségvállalás, illetve a kormányzási, irányítási kérdések normái most már nem csak a kormányok által kerülnek bevezetésre, hanem különböző civil társadalmi és egyéb szervezetek, valamint társaságok által. A második eh, trend terület a nemzeti szintű beruházás politika alakítása, a beruházás politikai rendszerek fejlődés iránya. Azt látjuk, hogy párhuzamosan halad a liberalizáció, a beruházás élénkítés, ösztönzés, azzal, hogy nő a korlátozó intézkedések, a protekcionizmus aránya, illetve mértéke is a beruházásokat tekintve. Sőt, ugyanazon országok két arcúan viselkedhetnek, az egyik kezükkel liberalizálnak, másik kezükkel pedig korlátoznak és protekcionisták egyidejűleg. Ezt nevezem én dihotómiának. Hogyha az ábrának a bal oldalát nézzük, a 90-es években, illetve a 2000-es évtized elején, akkor azt látjuk, hogy átlagban 9% az új bevezetett intézkedéseknek az egyes országokban korlátozó jellegű volt, ma pedig átlagban közel 30%-os korlátozási arányról beszélhetünk, illetve protekcionista arányról. Ide kell érteni a nemzetbiztonsági intézkedéseket is, amikre később visszatérek. Ennek az ábrának a jobb oldalán pedig azt látjuk, hogy a nemzetközi beruházási megállapodások sokfélesége merre fejlődik. A sokféleség azt jelenti, hogy három-négy párhuzamos erő alakítja ezt a területet. Számos ország új egyezmények letárgyalásával, megkötésével foglalkozik, és ebben a keretben igyekeznek megvédeni a beruházások liberalizációját, ezeknek az intézkedéseit, illetve a fenntartható fejlődést támasztják alá a vállalatok társadalmi felelősségvállalását, az állam és a társaságok viszonyrendszerét szabályozzák. Én erre azt mondanám, hogy korszerűsítik a nemzeti beruházás politikai rendszereket. A második terület pedig olyan országokat tartalmaz, amelyek fokozatosan kivonulnak, hátrébb húzódnak a beruházás egyezményeknek a rendszereiből, a nemzetközi vitarendezésből, az exitből, és e, így tovább a különböző nemzetközi keretekből kifelé vonulnak. Egyoldalúan e, tett lépésekkel. Tavaly 19 megállapodást mondtak fel egyes országok, illetve korábban ez más országokkal is megtörtént. A felzárkózó gazdaságok közül néhány legfontosabb ország is ilyen lépéseket tett. Aztán a következő terület azon országok sorra, amelyek felülvizsgálják a megállapodásokat, egyezményeket, illetve modelleket. És a beruházási egyezmények tárgyalási pozícióin módosítanak. Egy úgynevezett új generációs szakaszt nyitva. A nemzetközi beruházási egyezmények reformja ilyen körülmények között zajlik. Lange úr utalt a reformokra. A reformok a nemzetközi beruházási rendszerek keretében, amelyeket 2013-ban indítottunk, két szakaszra bontható. A reformok első szakasza nagyon jól halad, komoly eredmények születtek. Mit értünk az első szakasz alatt? Ez az első szakasz az, amikor az országok és regionális csoportok át, felülvizsgálják a beruházási egyezmény modelljeiket, hálózataikat, és készen állnak újabb tárgyalásokra. Itt az új beruházási, megalapodási modellek új generációjáról van szó. Ez már folyamatban van. A beruházási megállapodások új generációja került aláírásra az elmúlt két-három évben, és itt a fenntartható fejlődés tendenciája mutatkozik meg ezekben a megállapodásokban, amelyek kiegyensúlyozottabb arányt mutatnak a vállalatok és az állam között. A reformok második szakasza pedig a meglévő megállapodásokra vonatkozik, 2700 beruházási megállapodás van, ezek az úgynevezett régi generációs a 80-as, 90-es években, illetve az évezred elején kötött megállapodások még a pénzügyi válság előttről, a paradigmaváltás előtti időkből. Ezek a megállapodások meglehetősen nagyszámúak, és kötelező érvényűek. Ha megnézzük az elmúlt években a vitarendezéssel kapcsolatos eseteket, a döntő többsége ezen eseteknek még a régi generációjú, vagy régi generációs megállapodásokkal fügtek össze. A megállapodások 90-95 a nem is tesz említést a fenntartható fejlődésről, nincs egy ilyen dimenziójuk, tehát ezért foglalkoznunk kell ezekkel a megállapodásokkal, és ez lesz a reform második szakasza. Az idei beruházási jelentés tíz opciót vázol fel, ahogy korszerűsíthetjük, aktualizálhatjuk ezeket a megállapodásokat, illetve különböző intézkedéseket is alkalmazhatunk annak érdekében, hogy ezek aktualizáltak legyenek, és ezáltal elkerülhessük a vitákat, és azt, hogy akadályozzák a fenntartható fejlődés célkitűzésének teljesülését. Tehát ez a divergencia körébe tartozó reform törekvés. Az utolsó pont, még a megalapodások illetve a nemzetközi beruházás politikával kapcsolatosan, ez a dilemma. Mi, miről szól ez a dilemma? Világon a vezető szerepet betöltő vállalatok, kormányok mind a fenntartható fejlődésre törekszenek, 17 ilyen célkitűzést fogalmaztunk meg. Ezek többsége olyan ágazatokra vonatkozik, amelyek különösen kényes, amelyekkel különösen érzékenyen kezelnek az egyes kormányok. A vízszolgáltatás, városfejlesztés, egészségügy és az infrastruktúra. Ezek azok a területek, ahol nagyon nagy beruházási igény mutatkozik, és finanszírozási igény van, 2,3 trillió dollárra becsüli ezt a beruházás igényt az UNCTAD csak a fejlődő országokban. Ugyanakkor ezekben az ágazatokban, ha megnézzük a beruházás politikákat, tehát ezek azok az ágazatok, amelyek leginkább zártak a külföldi vagy a magánberuházások előtt. Ez érthető, hiszen ezekben az ágazatokban fontos szerepet kell, hogy játszon az állami beruházás, annak érdekében, hogy a szolgáltatások megfizethetők legyenek az alacsonyabb jövedelműek számára is. De mindez nem elegendő, és ez a dilemma, ez az a kihívás, amivel a döntéshozók, illetve a törvényalkotók, többek között önök is szembe kell, hogy nézzenek. Tehát e tekintetben egy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a magán és az állami beruházások között, és megfelelő beruházási profilt kell kialakítani, úgy, hogy közben a közérdek is érvényesüljön, tehát hogy a vállalatok megfizethető és az alacsonyabb jövedelmiak számára is hozzáférhető szolgáltatásokat nyújtsanak. És akkor végezetül még egy kérdést szeretnék felvetni ami a parlamentet, önöket is foglalkoztatja, nevezetesen a nemzetbiztonsági kérdés. Ha megnézzük a grafikonokat, az elsőn láthatjuk, hogy a nemzetbiztonsági kivételek is szerepelnek nemzetközi megállapodásokban. Az unctad az adatbázis szerint, amiben több ezer megállapodás szerepel, Ezeket megvizsgáltuk, hogy hogyan szerepel, hogyan kerültek bele nemzetbiztonsági szempontok ezekbe a megállapodásokba. Az kb. 3000 megállapodást vizsgálva az 2000-ig vizsgált megállapodásokban összesen 9%-ban szerepelt nemzetbiztonsági kivétel. És ha az összes megállapodást vizsgáljuk, akkor ez az arány összesen 14 százalék, ami kb. 350 megállapodást jelent. De ha megnézzük a közelmúltban, 2011 és 2015 között kötött megállapodásokat, ezen megállapodásoknak a fele tartalmaz nemzetbiztonsági kivételt. Tehát ez egyértelműen egy növekvő tendencia, egyre inkább megnyilvánulnak ezek a kivételek a nemzetközi megállapodásokban. Van egy áttekintésünk a nemzetbiztonsági szempontok, illetve a stratégiai, nemzeti szempontból stratégiainak minősülő ágazatok közötti összefüggésről. Több mint 50 ország, és ideértve a nagy gazdaságokat is, tehát több mint 50 ország alkalmaz a kényes ágazatok tekintetében beruházásvédelmi vagy korlátozó intézkedéseket, sőt egyes esetekben állami monopóliumokról szóló rendelkezések is szerepelnek a megállapodásban a közszolgáltatások tekintetében. 18 ország esetében előre meghatározott ágazatokban korlátozzák a külföldi beruházási tevékenységet, ugyan engedélyezik az ilyen külföldi beruházási tevékenységet, de előzetes vizsgálat tárgyává teszik. Tehát liberalizálnak, nem korlátozzák az ágazatokat, de fenntartják maguknak a jogot az előzetes vizsgálatra, illetve a nyomon követésre. Az új beruházás politikai eszközöket is vizsgáltuk 2006 és 2016 között az ilyen politikák 22%-a kapcsolódik valamilyen nemzetbiztonsági kérdéshez, és ideértve a meglévő nemzetbiztonsági felülvizsgálati mechanizmusokat, a külföldi eh, fúziók és akvizíciók egyértelmű tiltását, avagy a, az eh, ellenőrző mechanizmusokat. Miről szólnak ezek a nemzeti ö, politikák? Az egyes országokban eltérő külföldi beruházási rendelkezések érvényesülnek ezekben az ágazatokban, és különböző koncepciókat alkalmaznak az ilyen ellenőrzések során a belföldi beruházásokhoz képest. Eh, és a tartalom tekintetében is eltérések eh, vannak, már ami az ellenőrzési eljárásokat illeti, és negyed sorban, ez különösen fontos, hogyan tesznek különbséget a legitim eh, közérdek között, illetve a protekcionista intézkedések között. Ez tehát meglehetősen nehéz, ez a különbségtétel, és a beruházásokkal kapcsolatos protekcionizmus mindig csak annak jó, aki ilyen gyakorlatot folytat. És ez nem feltétlenül nyilvánul meg minden nemzetközi beruházás politikai eszközben. Az utolsó téma a jelentésükben, jelentésünkben a digitális gazdasággal kapcsolatos kihívások és szakpolitikák. Az első ábra a főszereplőket mutatja, akik a globális digitális gazdasági láncolatban szerepet játszanak. Ezt nagy részt a gazdaságok digitalizációja határozza meg, ami kihatással van a kereskedelemre és a beruházási tevékenységre. Először is a digitalizáció átalakítja a nemzetközi termelést, a globális értékláncot, és minden tényezőt figyelembe kell venni, így az informatikát, a multinacionális cégeket, a digitális multinacionálisokat, és a nemzeti cégeket. Hogyan hatnak ezekre a vállalatokra, illetve hogyan hatnak ezek a vállalatok a globális értékláncra. A globális beruházási környezetet különböző módon vizsgálhatjuk. Az informatika területén belépő új szereplők nagyon gyorsan növekednek, mint a hagyományos, sokkal gyorsabban, mint a hagyományos multinacionálisok. A legnagyobb 500 multinacionális cég közül egyre több gyorsan növekvő digitális vállalkozás található meg. A legnagyobb 400 ilyen vállalat sokkal gyorsabban növekszik, mint bármelyik más multinacionális. Az ilyen digitális multinacionális vállalatok eltérnek a hagyományos vállalatoktól. Ha megnézzük a nemzetközi úgymond lábnyomot, akkor eh, először is megalapítható, hogy eh, ezek körében eh, kevesebb a külföldi beruházás, másodszorban nagy a koncentrációjuk. Ha megnézzük a legnagyobb ilyen digitális vállalatokat, 60%-uk az Egyesült Államokban rendelkezik székhelyjel, e, további 30 százalék pedig csak néhány országban, Kínában, Japánban, e, Dél-Koreában és Németországban található. Tehát sokkal koncentráltabb képet mutatnak, mint a hagyományos e, multik, és ebből bizonyos verseny kihatások adódnak. sorban. az értékesít költségvetésük külföldön jelentős, és ez kihatással van az adott országok adóbevételeire is. Tehát ez a három fontos jellemző, amire külön oda kell figyelni ezen vállalatok körében. A digitalizáció, a gazdasági digitalizáció nagy hatással van a hagyományos multikra is, Elsősorban a digitalizáció, a teljes globális értéklánc minden szegmensére kihat a beszerzésekre, a kutatásfejlesztésre, a termelésre, a koordinációra, a logisztikára, az ügyfél kapcsolatokra, illetve a vállalat irányítási szerkezetre is. Másodszorban egy átmenet figyelhető meg a termelés eszköz igényére. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb tőkebefektetést fogunk látni, mint például a külföldi befektetés, a beruházások, és nagyobb mértékben szerződéses franchise rendszerek fognak működni. Ebből két ok húzódik meg a kockázat mérséklés, a bizonytalanság miatt, a másik pedig a digitalizáció maga. Harmadsorban az új üzleti modellek egyre intenzívebbé teszik az, a nemzetközi modelleket, ugyanakkor viszont a multinacionális vállalatok szerkezetében fennakadásokat okoznak. Fokozottabb a közvetítési tevékenység, a termelés egyre rugalmasabbá válik, és új modellek alakulnak ki, például a 3D modell. És a legnagyobb, legfontosabb üzenet, ami a jelentésből fakad, hogy a mindenki számára hozzáférhető internet a közeljövőben nem biztosítható. Ez alatt azt értjük, hogy a fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos célok között az egyik legfontosabb az egész világra kiterjedő konnektivitás. Ezt elérhetőnek tartjuk. Kiszámítottuk, hogy a digitális szakadék mekkora, tehát az internetes hozzáférhetőség hogyan alakul. Ha ezt a szakadékot át akarjuk hidalni, a három gener- harmadik generációs szélessávú technológia tekintetében, akkor ehhez nagyobb vagy jelentősebb beruházásokra nincs szükség. 100 milliárd euró, illetve bocsánat, dollárra becsüljük ezt az igényt, ahhoz, hogy a három gener- harmadik generációs internet hozzáférés az átmeneti gazdaságokban, a harmadik világban is megvalósítható legyen. Más szempontokat is azonban figyelembe kell venni, a beruházások, tehát a az informatikában, az internet hozzáférésben végrehajtott beruházásokat megfelelő áramellátási beruházásokkal is ki kell egészíteni, hiszen a konnektivitáshoz megfelelő áramszolgáltatást kell biztosítani. Ahhoz, hogy tehát, hogy ez megvalósuljon, széles sávú hozzáférésre van szükség, de nem biztos, hogy ez mindenki számára rendelkezésre áll. Azt hiszem, hogy erről túl sokat beszéltem, és most már a végére érnék, ami a szakpolitikákat illeti, a digitális gazdaságban holisztikus megközelítést kell alkalmazni, a stratégiákból kiindulva, elsősorban a fejlődő országok esetében, hogy elősegítsük a digitális gazdaság kiterj- elterjedését. Tehát eh, a digitális eh, beruházási stratégiákat eh, kell elősegíteni. A digitális gazdaság nem csak az infrastruktúra fejlesztést feltételezi, hanem azt is, hogy legyen digitális ágazat, legyenek digitális vállalkozások, és hogy minden ágazat bekapcsoljon, bekapcsolódjon a digitalizációba, különös tekintettel a fejlődő országokra, ahhoz, hogy versenyképesebbek lehessenek a nemzetközi kereskedelemben és beruházási tevékenységben. A közérdeket megfelelő egyensúlyba kell hozni a magán érdekekkel. Csökkenteni kell a kereskedelmi korlátokat és a beruházások előtti korlátokat. Ezek ugyanis felvetnek bizonyos közérdekkel kapcsolatos kérdéseket is. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy túl sok idejüket raboltam. Nagyon köszönjük. mélye betekintést kaptunk a globális beruházás politikába. Most átadom a szót nektek, önöknek, kedves kollégák. Ima Marikje. Én már először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadást, ami valóban széles és egyben mély áttekintést adott mindarról, ami a az értékteremtési láncot és a külföldi beruházásokat illeti. Két kérdésem van. Természetesen ahhoz, hogy azokban az országokban legyenek beruházások, ahol a legnagyobb igény rá, ahhoz <clears throat> állami szolgálati struktúrákra, partnerségekre van szükség. De ugyanígy szükség van arra is, hogy pont ezekben az országokban a közigazgatásban dolgozók megfelelő formában tudják ellenőrizni a beruházási eljárásokat. Lehetnek eh, ezek eh, privát emberek is, de az ellenőrzés során ha gyengeségek vannak, gyenge pontok vannak, akkor nem születnek meg azok az eredmények, amiket várunk. Másrészt pedig egy dolgot nem érintett. Bár két kérdésem lenne, és a kíváncsi vagyok a véleményére. A külföldi beruházók adóhelyzete milyen? Pont azokban az országokban, ahol több forrásra lenne szükség annak érdekében, hogy jobb infrastruktúrát építsenek, szolgáltatásokat, állami szolgáltatásokat nyújtsanak. Pont ott az adókedvezmények a nagy vállalatokra vonatkoznak, és ez nem pozitívum. Tehát egy olyan szabályozásra lenne szükség, mely olyan, amely az adópolitikájában a, azt eredményezné, hogy a nyereség után ott fizessék az adót, ahol a nyereség termelődött. Az Európai Unióban ezt a Kanadával kapcsolatos megáll, a Kanadával kötött megállapodásban már felvetettük, több oldalú szintre, szinten is szükség lenne rá, bár ott nyilván bonyolultabb. Lát-e lehetőségeket? Köszönöm szépen. Marike, hallgattam a tolmácsolást. Köszönöm tehát Zán úr ezt a kiváló és nagyon időszerű előadást. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb politikai kérdéseket érinti, amiről mi is tárgyalunk. Én magam egy digitális kereskedelmi jelentést írok a szakbizottságban technológia külpolitika kapcsolatáról, és úgy gondolom, hogy ez egy eh, nagyon gyorsan változó terület, különböző világokat kell összehozni, de biztos vagyok abban, hogy ön is látja, hogy mennyire átpolitizált vita. A kérdésem erre irányulna. Hogy nézzük meg talán, hogy milyen következményei lehetnek a döntéseinknek, amiket ezen a területen hozunk. Világosan kihallottam az előadásából, hogy eh, szükség van külföldi beruházásokra, különösen a fenntartható fejlődési célkitűzések elérése érdekében. Ez alapvető. Ugyanakkor a, a régi generációs megállapodások egyre inkább vizsgálattárgyává kerülnek, sem jó nincs abban, hogy különösen azok az emberek, akik hisznek a fejlődésben, ők ellenőrzik ők akarják szigorítani a régi generációs működési formákat. Ez egy nagyon érdekes, vannak olyan helyzetek, amikor ki is akarnák zárni, hogy bárki hozzáérjen egy-egy ilyen régebbi megoldáshoz. Vajon a beruházási megoldást éppen ezért gyakran felveszik, nem kellene teljes mértékben kihagyni az EU-japán megállapodásból. Érdekesnek tartom azt is, hogy a politikai spektrum konzervatív oldala általában protekcionizmus ellen harcol, de most stratégiai okoknál egyre több kihívál, kivételt szeretne. Ez is érdekes dinamizmus. A, a, annak milyen kockázata van, hogyha semmiféle elmozdulás nincsen a külföldi beruházások így milyen mértékben befolyásolhatnák a fenntartható fejlődés célkitűzéseit. A, a világ fejlődő részén a, a mindenki számára biztosított internet mozgalom, illetve célkitűzés elérése jelezte, hogy a versenyre lenne ennek kihatása, amikor a nagy nagy technológiai szereplők kerülnek a képbe, ahol tőke van, döntéshozatali erő, viszonylag alacsonyabb a, a forrásigény és alacsonyabb a közvetlen külföldi befektetés. Vajon az állami érdek, tehát a közérdek, a, a mindenki számára internetet hogyan hasonlíthatnánk össze a kereskedelmi alapú szolgáltatások biztosít, a, ke, a szolgáltatások kereskedelmi alapú biztosításában ezekben a gazdaságokban? Nem teszek több kérdést fel, de remélem, hogy majd a különböző területek átfedéseire is ki tud térni. Tehát a fejlődő országokban melyek azok a területek, ahol a magánszektor vehet át helyeket, területeket. Helmut Scholz, köszönöm szépen, én is szeretném Cán úrnak megköszönni ezt az igen részletes beszámolót a 2017-es világjelentésről. Mivel Nairobi, volt már alkalmunk beszélni Nairobiban tavaly. Van-e, tudna néhány példát mondani arra vonatkozóan, ahol a beruházás politika azokon a területeken, ahol amit demonstrált, valóban segítették a különböző ágazatok infrastruktúra minőségi növekedését. Általában ugye a beruházások értékéről szoktunk beszélni, de mi a, ezeknek a minősége valóban volt-e hatások? Fentarható, tartós gazdasági teljesítményt tudtak -e ezekben az országokban elindítani, különösen a fejlődő világban. Ha ezt be tudnám mutatni, hogy a, határ, a határmenti bocsánat, tehát a, a, az állami és a magán beruházások vajon vaj, valóban hozzájárultak a célkitűzésekhez. Az ENSZ-nek is van igenis némi felelőssége abban, hogy többet lépjen e területen. És Heidi Hautala. Igen, köszönöm szépen. Én is közöttetet szeretnék mondani Cán úrnak rendkívül gazdag tartalmú előadást tartotta a beruházásokról. Ahogy Solc úr most éppen említette, a beruházás minőségét. Az első kérdésem nekem is ebbe az irányba mutat. Láthattuk, hogy a fenntartható fejlesztési célok végrehajtására, a 2030-as program elérésére minőségi beruházásokra van szükség. Talán azt is vizsgálta, hogy az Európai Unió a fejlődési európai alapon keresztül miket ért el. Felszólítottuk a magánszektort is, hogy állami gyökerű pénzekkel járuljanak hozzá. Szeretném a parlament tett ez irányban lépéseket, erőfeszítéseket. Az a kérdésem, hogy vajon ön szerint az Európai Unió hogyan tudna nem csak a, a fenntartató fejlődés program finanszírozásához, hanem a minőségi beruházásokhoz. A másik pedig a beruházások versenye. Ez néha a különböző országok között igen éles verseny. Vajon az ANKTED mit, a szervezet mit tesz azért, hogy megfelelő információval lássa el tanácsal a fejlődő országokat, hogy a pénzmosást, kleptokráciát felismerjék és megvédjék a fenntartható fejlődést. A harmadik kérdés. Malmström több oldalú beruházási tanács kezdeményezéséről mi a véleménye? Gondolja, hogy lehetne ennek ilyen helye, egy ilyen konstrukciónak lenne-e szerepe? Végül Maria Véner. Maria Réna. Köszönöm szépen. Emmanuel Morel megkért, hogy árnyék előadóként az ő dokumentumát olvassam fel a stratégiai beruházásokkal kapcsolatban, és a jelentés ügyében négy kérdést fogalmaz meg a 2017-es beruházások megítélése alapján. Azt mondhatjuk, hogy egy kettős jelenség, egy paradoxon figyelhető meg. Egyrészt, mint hogyha liberalizálnák a beruházásoknak a hátterét, miközben csökken a beruházásoknak az értéke, hogy öntől is hallhattuk. Van-e pozitív összefüggés a beruházás ösztönzés intézkedései, illetve a forrás kivonás között? Aztán a beruházások védelme, mint rendszer ezzel kapcsolatban, arbitrázs, illetve ESDS intézkedés sorozatokat láthatunk, a beruházók számos esetben panasszal élnek, kérik a befektetésük védelmét. Például a CETA védelmi részeire gondolhatunk, és a kérdés az, hogy az UNCTAD hogyan fejlesztené tovább a befektetés védelmet. És Afrikára vonatkozik a negyedik kérdés. Nagyon hiányoznak ott a beruházások. 3%-ban csökkent a beruházásoknak az értéke az utóbbi évben, és ez társadalmi, emberi jogi, illetve környezetvédelmi szempontból is aggasztó. A Juncker terv például Afrikát előnyös helyzetbe hozza, és hogy az ENSZ hogyan tud felelősség teljesen kiállni az emberi jogok védelme mellett a beruházásokon keresztül. Aztán ágazati szempontból a három európai intézkedés a stratégiai ágazatokban hogyan tudja összehangolni a fejlesztéseket, a beruházásokat. Aztán ki kell arra is térni, hogy vannak ragadozó jellegű beruházók, Kína is ilyennek nevezhető az európai beruházásaiban. És a különböző aggasztó jelenségek, mint hogyha nőnének és gyorsolnának is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A magam részéről is lenne egy kérdés Zsán úrhoz. A zöldítés, illetve a nemzetbiztonsági területen a beruházások helyzete különböző mm, aggasztó jelenségeket vett fel. Itt most trendet figyelhetünk meg, vagy nem egy összehangolt helyzetképről van szó. Eszközként használják el, és hatékonyak ezek az eszközök. Fenyegetésként élnek eh, talán egyes államok az ilyen eszközökkel, hogy eh, viselkedjetek jól, vagy pedig felhasználom ezt az eszközt. Aztán Sáke asszony eh, elképzeléseihez kapcsolódva a digitális fejlesztések, beruházások hogyan segíthetik elő az egyéb területek beruházásait. Hogy tudjuk elkerülni a koncentrációnak az aggasztó jelenségét, vagyis hogy egy maroknyi cég kiszorít mindenki mást néhány célországban. a beruházási egyezmények hogyan védekezhetnek ez ellen. Köszönöm szépen! Először is köszönöm az UNCTAD munkája eh, kapcsán megnyilvánuló érdeklődést azt mutatja, hogy az európai parlamenti képviselők elvégezték úgymond a házi feladatukat, és eh, áttanulmányozták a beruházási világjelentést. Az utóbbi néhány év megfigyelései, tapasztalatai alapján önökkel közös munkát végezve azt mondhatom, hogy egyre keményebb és mélyebbre ható kérdések vetődtek fel, és az életemet úgymond nehezítették ezáltal, de én hálásan köszönöm, hogy ezt tették. Nézzük elsőként, hogy mekkora szükség van a fejlődő országokban beruházásokra, kapacitásfejlesztésre. A kapacitásfejlesztés a fejlődő országok esetében azt célozza, azért foglalkozunk ezzel, hogy új generációs beruházás politikákat dolgozzanak ki. Új kereteket annak érdekében, hogy a beruházás politikáikat új stratégiák fényében vizsgálják felül. Különösen a hivatalba lépő új kormányok tehetik ezt meg. a kapacitásfejlesztés keretében képzést biztosítunk mindazoknak, akik intézményként felügyelik, vagy hatóságként biztosítják a beruházások megfelelő keretét, illetve letárgyalják az új egyezményeket. És azzal a célral tesszük mindezt, hogy fenntartató fejlődést tudjunk szolgálni. Nézzük azt, hogy az adó kedvezmények mennyiben ösztönzik a beruházásokat, illetve a beruházásokból származó befizetések mennyiben járulnak hozzá az országok költségvetéséhez. A múltbéli tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy a hab a tortán az adókedvezmény a beruházók számára, hiszen a befektetők, beruházók azért egyéb meghatározó tényezőket szoktak szem előtt tartani, a piac méretét, a kiszámíthatóságot, a stabilitást, illetve a beruházások általános hátterét, és ennek alapján hozzák meg a döntést, az egyéb ösztönzők csak habatortán valóban esetleg megédesítik a, a döntést. Két aggodalmas okozott tényezőről beszélhetünk. A legszegényebb országok, a legalacsonyabb jövedelmű országok kockázata azt jelenti, hogy nem túlzottan vonzók a beruházók szemében. Másodszorban azok az ágazatok, amelyek megfizethető és hozzáférhető árukat, szolgáltatásokat nyújtanak, a rászoruló népesség számára, és itt a fejlett és fejlődő országokról is egy kalap alatt beszélhetünk. Az ilyen típusú ágazatokba befektetni, beruházni hosszú megtérülést jelent, nem térül meg rövid időn belül, tehát bizonyos fokig a beruházók ösztönzőkre is rászorulnak, és nehéz beruházást vinni az országokba ösztönzés nélkül és ezt érdemes a fenntartható fejlődés fényében is látni. Talán az adókedvezményekkel másképpen hatékonyabban kellene élniük az egyes országoknak. Tehát ahelyett, hogy előre odaadnák a, a támogatást, azért cserébe, hogy a beruházás oda menjen, érdemes lenne az ösztönzőket összekapcsolni a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulással tehát egy beruházó társaság például szegény térségben teremtsen munkahelyeket, nehéz helyzetű régiókat hozzon jobb helyzetbe, és hogyha valóban hozzájárultak a fenntartható fejlődéshez, a munkahelyteremtéshez, iskolákat építettek, kórházakat építettek, akkor legyenek jogosultak az adókedvezményekre, az ösztönzőkre. Tehát fiskális ösztönzőkre, adókedvezményekre gondolhatunk. Így lehetne hatékonyabban átcsoportosítani ezeket az ösztönző rendszereket. A szegény országok így élhetnének eredményesebben ezzel az eszközzel. Ezt javasoljuk. Azután a következő kérdés az EU-Kanada modell alapján létrejövő egyezményekre vonatkozott. Úgy gondoljuk, hogy a beruházási megállapodások új generációját megvizsgálva az látható, hogy a zöme ezeknek az egyezményeknek tartalmilag azt mutatja, hogy a közérdek szempontja kerül be, a szakpolitika megfelelően lehatárolt szélső pontjai, illetve a legfontosabb érdekeltségek képviselete ez nevezhető egy kiforrat új generációs modellnek, és számos tekintetben ezt a szakpolitikai keretet hirdetjük, népszerűsítjük mi is. Ennyit tehát erre a kérdésre. Aztán a következő, a beruházásokat védő bíróság valóban korszerű eszköze korszerű lehetősége az állam és a befektetők közötti viták rendezésének. Vannak beruházó államok, és vannak állam-beruházó kapcsolatok is. Azt hiszem, hogy pont itt, talán épp ebben a teremben tavaly beszéltem erről a témáról. Ez egy fejlesztendő terület szerintünk, illetve ki kell próbálni konkrét ügyek keretében. Még nem voltak ilyen próbaperek, próbaviták. Tehát el kell érni a kritikus tömeget, adatokat kell gyűjtenünk, hogy a hatékonyságot értékelni tudjuk. Egyelőre hiányoznak az adatok, mhm. de mi úgy látjuk egyébként, hogy előrelépés ezt elmondtuk az Európai Bizottságnak, illetve a WTO ülésen is elmondtuk, akkor, amikor az EU és Kanada is tavaly decemberben a WTO ülésen bemutatta a modellt. Aztán a digitális gazdaságra vonatkozó kérdést a következőkben válaszolnám meg. Szükség van külföldi tőkeberuházásra, befektetésre, és SDG-kre és fenntartható fejlődés szolgáló modellekre, programokra is szükség van. Ösztönözni kell az országok szigorúbb szabványok bevezetésére irányuló munkáját. We talk about the investment, um, protection. Aztán, ami a paralízist, a lebénulást illeti, a befektetők védelmét szükségesnek tartjuk, de más elvekkel párhuzamosan a szabezes jogával, a szakpolitikai térrel, megfelelő felelősségvállalással, társasági irányítási lehetőségekkel kell, hogy együtt járjon. Tehát ez egy nagy csomag az egyiket nem hanyagolhatjuk el, a másikat nem emelhetjük önkényesen ki. Tehát egyrészt oda kell vonzani a fenntartható fejlődés érdekében a beruházást, és hogyha meg akarjuk tartani a beruházást, akkor védenünk kell a befektetőket, mindez a csomagnak a része, tehát ezt figyelembe kell venni. Az Unió és Japán közötti nehézségeket is látom, illetve megértem, de ez talán az ESDS, a hagyományos befektetővédelem rendszere miatt van. Ez két külön irányt, megközelítést jelent. Aztán az internetet mindenkinek, a állami politika, illetve a magánszektor részvétele ebben. Van egy erre vonatkozó ábrám, amelyen a közérdekek kontra magánérdekek szerepelnek a magánberuházások a digitális gazdaságban különböző tényezők alapján történnek, illetve döntések különböző tényezők fényében születnek meg. Fontos, hogy egyensúlyban legyen a két oldal, és valamiféle működő kompromisszumot kell kialakítani sok esetben a két oldal között. A fejlődő országok számára a digitális fejlesztési stratégia létfontosságú eszköze a fejlődésnek. Aztán egy következő kérdés a koncentráció, illetve a fejlődő országok érdekei témát vetette fel, és itt azt mondhatom, hogy a digitális fejlesztéssel foglalkozó cégek piac részesedése valóban koncentráció irányába mutat, de a fejlődő országok számára mégis óriási fejlődési lehetőségek maradtak még nyitva. például a helyi tartalom. ilyen kiaknázatlan lehetőség, mert ez a terület a nagy világcégek kezében van sok területen, de a helyi kultúra, a helyi nyelv, a helyi tartalmaknak a szolgáltatása mind olyan lehetőséget jelent, amit hazai cégek tudnak kiaknázni és megvalósítani, akár világméretekben. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik pedig a kreatív iparágak kihasználása. Ez is előnybe hozza, és világ lehetőséghez juttatja a kisebb hazai cégeket. Továbbá a társaságok úgy tudnak részt venni a digitális világgazdaságban, hogyha a termékeiket digitális platformon, digitális rendszereken szolgáltatják. Tehát a fejlődő országok, a kis gazdaságok és a kis társaságok is részesülhetnek ennek a fejlődésnek az előnyeiből. Ami pedig a külföldi beruházásoknak a minőségét jelenti, és hogy mennyiben járul hozzá a minőségi forrása a fenntartható fejlődéshez. Sorcú említett példákat, illetve kérdezett példákat, mondanám Etiópiát, Ruandát, Indiát frissebb példaként Etiópia az utóbbi években például két számjegyű növekedést tapasztalt etéren, és nagy részben ezt a külföldi tőkebefektetések e, határozták meg. 3-4 százalékos gazdasági növekedést tudhatunk be ennek a tényezőnek Etiópiában, és ez különösen például napenergiába, vasúti területbe, ipari parkokba, inkubátorokba befektetett forrásokat jelent, vagy a gyártásba, a ruházati iparba, a bőrfeldolgozásba, a cipőgyártásba befektetett forrásokat érthetünk ez alatt. Ez részben munkahelyeket, részben szaktudást, illetve készségeket hoz. Ruandát is említhetném. Jelentős beruházások valósultak meg a szolgáltató iparban. Ruanda több éve az UNCTAD tanácsai alapján erre összpontosított, egy üzleti központtá szeretne válni a kelet-afrikai régióban az informatika területén többek között, és nagy sikerrel folytatja, valósítja ezt meg. Ez beruházásokat hozott, illetve készségeket fejlesztett. Aztán Vietnám is egy jó példa. Aztán a fenntartató fejlődés seed money formájában induló vállalkozások finanszírozása formájában is megvalósulhat. Az Európai Unió például elősegítheti ennek a területnek a fejlődését. A fejlődő országokban kedvező beruházási hátteret ösztönözhet. Ez különösen Afrikára érvényes. Az Európai Bizottság a puha, úgymond puha megközelítései keretében a beruházás ösztönzéssel, illetve konszenzus teremtéssel segítheti elő ezt a területet. Új elveket vezet be a fenntartató fejlődés terén a beruházások odavonzása érdekében, ösztönzése érdekében. És azt gondolom, hogy ezek olyan kezdeményezések, amelyeket az Európai Parlament is talán eredményesen támogathat. Talán lejárt az időm. Úgyhogy akkor talán majd egy következő fordulóban elnök úr folytathatjuk. Mit tegyek? Maradt itt még néhány gyorsan összefoglalható válaszom. Ez valóban éles látó észrevétel volt, hogy a liberalizáció a beruházásokat ösztönző intézkedéseket jelent, de minthogyha ezzel ellentétesen csökkentek volna a beruházásra szánt források. Nos, ez azért van, mert számos tényező határozza meg ezt a területet. A szakpolitika és a gazdasági politika, a gazdasági környezet. Ugye a globális növekedés nem mutatkozik erősnek az utóbbi időben, a pénzpiacok ingadozó állapotban vannak, a világgazdaság sebezhető geopolitikai, földrajzi kockázatok merülnek fel, és a beruházók ezért óvatosak, illetve kivárók. Miközben ülnek a pénzhegyeken, azt mondhatnánk. Történelmi rekordot könyvelhetnek el a készpénzállomány tekintetében a különböző befektető cégek. Um. Az afrikai beruházási tevékenység is csökkent, itt a kormányjal kapcsolatos felmentültek kérdések. Ha az Európai Unió az afrikai országokkal partneri kapcsolatot tudnak kialakítani, és ösztönözni a beruházásokat, ez mindenféleképpen segítene eszhoikkal kapcsolatosan egy tanulmányt készítettünk. Az Európai Unió a legnagyobb az, a tekintetben, hogy itt a legtöbb az állami tulajdonú multinacionális vállalat. Az összes, világ összes ilyen vállalatának egy harmada az Európai Unióban található. Kína a legnagyobb, 200 ilyen vállalattal, az Európai Unióban pedig összesen 400 ilyen vállalat van. Svédországban, Franciaországban, tehát a lista megtalálható a tanulmányokban. Az állami tulajdonú vállalatok beruházási tevékenysége intenzívebb. Ők adják a globális multik 1,5%-át, a beruházási tevékenységük pedig 11%-ot képvisel. Köszönöm szépen, Zán úr! Köszönjük a válaszait, és hát tartjuk majd a kapcsolatot a beruházások a következő évben is napirendünkön szerepelnek majd, úgyhogy köszönöm szépen a ránk szánt időt, és minden jót! Mielőtt ezt a napirendi pontot lezárnánk, a bizottságtól kérdezem meg, hogy a DJ Itre képviseletében kíván-e hozzászólni. Köszönöm, szerintem Jameson gyakorlatilag mindent elmondott a beruházások tendenciáiról, az EU megközelítéséről. Én csak röviden annyit szeretnék elmondani, hogy az, egyes az Európai Unió mindig is a beruházás politikai reform élén állt 2010 óta a lényegi szabályokon változtatott a beruházási környezeten, az UNCTAD jelentésben a reform második szakaszáról is szó van, amikor is a régi kétoldalú megállapodások eljébe lépnek új megállapodások. Ezen a területen is vezető szerepet játszunk, arra törekszünk, hogy ezeket a kétoldalú megállapodásokat újakkal váltsuk fel, olyan megállapodásokkal, amelyek a megreformált új megközelítést tükrözik majd. És a reformjaink nagy részt az UNCTAD jelentésből merítették a, az ösztönzést úgyhogy köszönet ezért. Ami pedig a digitális környezetet, az új digitális környezetet életi a multinacionális cégek körében, amikor is egyre kevésbé kötődünk a, a konkrét fizikai eszközökhöz vagy jelenléthez, ez egy további érv. Az UNCTAD jelentés is rámutat arra, hogy a szakpolitika tekintetében ez egy szélesebb szakpolitikai keret mellett szólna, nem pusztán nemzeti megközelítésű politikák mellett. Köszönöm szépen, ezzel le is zártuk a 22-es napirendi pontunkat, és rátérhetünk a 23. napirendi pontra. And 23 is the exchange of views on the EU-Jordan 23. napirendi pont egy eszmecsere a származási országgal kapcsolatos szabályok vonatkozó EU-Jordánia kezdeményezésről. Nagy örömömre szolgál, hogy a nagykövet úr, József Batanei itt van, üdvözöljük, és Rita Gerevo a humanitárius segély felelőse is ellátogatott hozzánk, úgyhogy először megadom a jelentéstevőnknek a szót, aki ugyan nincs itt, de Maria Arena majd helyettesíti. Köszönöm szépen. Igen. Morel urat helyettesítem most valóban, aki nem tudott eljönni minden esetre örömmel szólt volna. Körülbelül egy évvel ezelőtt már megvitattuk azt a, annak lehetőségét, hogy a Jordániában előállított termékekkel foglalkozunk egy Londonban tartott konferenciát követően, annak ellenére, hogy itt többen hangot adtak az érzelmeiknek ezen, a, ezen intézkedésekkel kapcsolatosan itt jordániai vállalatok javára kell gondolnunk a szíriai válsággal kapcsolatosan. 1,3 millió Jordániában. Morel úr meggyőződése, hogy jó ez a mechanizmus. Júliustól legalábbis működik, és a helyi vállalkozások a 18 térségben a menekültek 15%-os foglalkoztatása jellemzi őket, és a fegyver kivételével mindent megközelítés, tehát működik. Brüsszelben május 3-án egy magas szintű találkozót szerveztek Malmström eh, biztos részvételével, illetve a Jordán minisztérium is részt vett ott, a földközi tengeri térségnek az általános helyzetéről is tárgyaltak, és sikeres volt a rendezvény. Továbbá egy támogató internetes platformot hoztak létre, Twinning projekttel, amely a jordániai fejlődést szolgálja bizonyos területeken. Csak gratulálni tudunk, örömmel fogadjuk az ilónak a tisztességes munkavégzés és a WTO szabályok végrehajtására vonatkozó kezdeményezését eh, jónak tartjuk, és minden intézkedés nem működik az elvárt módon, illetve színvonalon. Az utóbbi számok alapján a három társaság Jordániában mindössze három társaság jelezte, hogy csatlakozna a megállapodáshoz, és ez nagyon kevés különböző technikai szakmai nehézségeket jeleznek ezek a vállalkozások, és emiatt tudják nehezen teljesíteni az európai elvárásokat. A 2020-ra előírt célok technikai segítségnyújtást igényelnek, hogy megvalósulhassanak. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a projektek eredményesen működhessenek a jordániai reálgazdaság szolgálatában, illetve a szír menekültek foglalkoztatási helyzetét tudjuk így elősegíteni. Pozitív dinamikát kell érvényre juttatnunk. Szíria nem egyszerűen vetétárs vagy rászoruló Jordániában, hanem hozzájárulhat a jordániai gazdaságnak a fejlődéséhez. A szír menekültek az uniós segítségével 200 ezres létszámban találhatnak munkát iskolába járhatnak a szír e, gyerekek, és maradt még számos megoldandó kihívás, illetve feladat. A forrásokat fel kell szabadítani, Európa teljesítse a vállalásait, és segítse Jordánia fejlődését, haladását. Ennek fényében várjuk az eredményeket, és mindenki támogatását kérjük. Köszönöm szépen! Köszönöm, és akkor rögtön meg is adom a szót a bizottság képviselőjének. A, önök keresőre, Péter Ján. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen eh, Aréna asszony eh, hozzászólását, mint ahogy elmondta, most ünnepeljük ennek a rendszernek az első születésnapját, úgyhogy eh, igen, időszerű, hogy kicsikét visszatekintsünk mi történt eddig. A kezdeményezés nagyon fontos része az EU által Jordániának nyújtott támogatásoknak a szíriai válságra tekintettel, és nagyon büszkék vagyunk, ugyanis ez egy újító erejű példa arra, hogy hogyan működik az EU eh, ezirányú programja egy nagyon nehéz válsághelyzetben hogyan tudjuk itt a Jordán, Jordán kormányt is rábírni arra, hogy ebből a helyzetből lehetőséget, és ne csak egy tehertételt lásson, kiaknázza az ebben rejlő lehetőségeket. A kezdeményezés nagyon gyorsan született meg, és akkoriban tudtuk, hogy ugyan a parlament közvetlenül nem vesz részt a munkában, de tudtuk, hogy erőteljesen támogatták ezen kezdeményezést. Tehát a rendszer egy éve működik, összesen tíz évig lesz érvényes, és a gazdasági tevékenység a foglalkoztatás ösztönzését szolgálja, nem csak a szír menekültek esetében, hanem jordán állampolgárok esetében is a termelés növekedését irányozza elő, illetve azt, hogy a szír polgárokat bevonják a formális munkaerőpiacba. Az indulás óta egy év telt el, és eddig megállapítható, hogy elég szerény volt a hatás. Egy kicsikét más adatokkal rendelkezünk a MAM-ból. Arról tájékoztattak minket, hogy összesen 8 vállalat jelentkezett be a rendszerbe, illetve kettő ezek közül kezdett el ténylegesen exportálni, élve a rendszer által biztosított rugalmassággal az Európai Unióba. 21 vállalatot már meghatároztak, kijelöltek, amelyek szintén részt vesznek majd meghatározott időn belül a programban. Tehát őrájuk külön oda kell figyelni és segíteni abban, hogy valóban részesei legyenek ennek a rendszernek. A kereskedelmi adatokat vizsgáljuk rendszeresen, és egyelőre jelentősebb emelkedés nem mutatkozott. Igazából nem is számítottunk gyors eredményre, de ha megnézzük a jordániai helyzetet, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a az ország versenyképességét az EU piacán számos egyéb tényező is befolyásolja, tehát a jordán exportőröknek másfajta segítségre, támogatásra is szükségük lehet, hogy megjelenjenek a piacunkon. Megemlítette a globális célokat, Jordánia céljait, nevezetesen, hogy 200 ezer munkaengedélyt adjon ki, és azáltal formálisan is lehetővé téve, hogy a szír menekültek részesei legyenek a gazdaságnak. Ez idáig 53 ezer ilyen engedélyt adtak ki, a többségük pedig az építőiparban, a mezőgazdaságban van. Itt a származási országra vonatkozó szabályok egyszerűsítésével ez nyilván összefügghet. Mint ahogy elmondtuk, és ezt most is el kell mondanunk, hogy az egyszerűsítéssel további ösztönzést kívántunk teremteni a vállalatok számára, hogy fokozzák a beruházási tevékenységet, fokozzák az EU-ba irányuló exportukat, de maga a rendszer ezt nem garantálja, hogy ez valóban meg is történik. Tehát, hogy növekszik az export. Ez végül is a piactól függ, illetve az egyes vállalatoktól, gazdasági szereplőktől, beruházóktól. Nyilván az üzletemberek az általános nemzetközi szabályzói keretek között mozognak, tekintettel a nemzetközi munkaerőpiacra is, egyes ágazatokra külön tekintettel. De minden esetre azóta sem döltünk hátra, és mostuk kezeinket. Továbbra is élő a kapcsolatunk Jordániával. Igyekszünk minél nagyobb reklámot teremteni ennek a rendszernek, tájékoztatni mindenkit ennek, erről a lehetőségről, igyekszünk bevonni a helyi szereplőket, érdekelt feleket, és mint ahogy május harmadikán is elmondtam, Malmström és Hahn biztosok közösen tartottak egy rendezvényt itt Brüsszelben, ahol Jordán gazdasági szereplők találkozhattak európai vállalati képviselőkkel. Tehát ezt a kezdeményezést tovább kívánjuk folytatni, és hasonló rendezvényeket tervezünk Jordániában is, illetve hálózatokat kívánunk kiépíteni európai vállalatokkal, ezáltal is meghirdetve ezt a lehetőséget. Általánosságban elmondható, hogy a kezdeményezés hatása összességében attól függ, hogy az országban milyen a beruházási környezet, illetve milyen, mennyire versenyképesek a jordán áruk a nemzetközi piacon, különösen az EU-ban. Itt most nem csak az EU intézmények nevében szólok, hanem az egyes tagállamok nevében is, amelyek szintén aktív kapcsolatot ápolnak a Jordániával, ők is segítik a jordán vállalatokat, hogy ezt a célt elérhessék. És itt harmadik országokat is megemlítenék, például az USA-t, ahol, amely szintén folytat Jordániában ez irányú tevékenységet, vegyes vállalatokat hoznak létre Jordániában, és ezáltal is kiaknázva a kezdeményezés kínálta lehetőségeket. Természetesen a, inkább a külszolgálat és a DG NIO hatáskörébe tartozik ez. Igyekszünk a jövendő munkavállalók, jordán és szír munkavállalók számára a lehetőségeket biztosítani, a foglalkoztatási lehetőségeket a termelés szintjén is. Tehát az EU teljes mértékben elkötelezett Jordánia támogatása mellett, amellett, hogy ez a kezdeményezés sikeres legyen, továbbra is együttműködünk ezen cél elérése érdekében, illetve egy olyan általános cél elérése érdekében, amely a Jordánival kötött mm, megállapodásból fakad, és ebben is előirányoztunk bizonyos százalékban foglalkoztatandó szírmenekülteket. A tavaly júliusi megállapodás előirányozza, hogy a kezdeményezést évente felülvizsgáljuk, illetve értékeljük. Várhatóan a következő hónapokban ez meg fog történni, és várjuk a jelentést Jordániából, és együtt majd értékelni fogjuk a kezdeményezés első évét. Lesz egy időközi értékelés is a negyedik évben, és megkezdjük majd a kezdeményezés módosítását, vagy esetleges megújítását, attól függően, hogy milyen tapasztalatokkal szolgál az első felülvizsgálat. Minden esetre az önök szakbizottsága is gondolom az elkövetkezendő hónapokban figyelemmel fogja kísérni az eredményeket, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. But listening to you... Persze mindenkinek érdeke a siker, de ezt a 15 perces beszédet hallgatva egyetlen egy szám jutott az eszembe. Két vállalat használja csak ezt a rendszert. Ezt nem hiszem, hogy siker, ugye ezzel egyetért. Az összes többi intézkedés rendben van, de természetesen nem javul a helyzet. Két vállalat használja a rendszert őrület. 1,3 millió menekült van Németországban, és nem vagyok elégedett egyáltalán. Enrique Revo, a humanitárius segélyszakértőnk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is a bizottságnak a hogy részt a szakbizottságnak, hogy ezen a vitán most részt vehetek. Előadóként, az Európai Parlament előadójaként vagyok itt. Nos, állandó előadó. Eh, Van néhány aggodalom, amelyet a a Jordániában tartózkodó elsősorban szíriai menekültekkel kapcsolatban mondanám el. Mondanám el, Jordániának természetesen jóvá kell írni azt, hogy ugye a világszerte minden 60 millió embert üldöztek el otthonából, és egy másfél millió jött az EU-ba ebből. lényegesen kevesebben, mint ahány menekült már Jordániában él. Ha az Európai Unió hasonló erőfeszítéseket tenne, mint Jordánia, azért, hogy megvédje ezeket az embereket, és befogadja őket, nos, akkor az EU-nak 50 millió menekültet kellene a területére befogadni. Az elmúlt évek válsága nem csak az európai értékeket rombolják le, hanem az európai projekt fennmaradását és a szolidaritás megmaradását. Az erőfeszítések mi csak a töredékét mutatjuk a Jordán erőfeszítéseknek. Ez az ország történelme során különböző menekült hullámot kellett, hogy átéljen. Nem csak szír menekültek élnek már Jordániában, hanem eh, különböző palesztin menekült hullámok is eh, érkeztek. A 48 óta a területen zajló háborúk hatásaként. Nos, Jordánia óriási erőfeszítéseket tesz éppen ezért nagyon fontos, hogy a 2017-es 2017-ben aláírtuk a kompakt megállapodást, amely arra kötelezi az Európai Uniót, hogy támogatja Jordaniát erőfeszítéseiben, és hogy bizonyos stabilitást is nyújthasson gazdasági fejlődéséhez. 950 millió eurót kapott Jordánia a válság kezdete óta, 150 milliót pedig a menekült, illetve humanitárius munka megsegítésére. A donor konferencia Brüsszelben került megrendezésre, szintén Jordánia megtámogatására. Meg kell, hogy mondjam, hogy muszáj aggodalomamnak hangot adni, állandó előadóként eh, elmentem 20 kilométerre lévő, Szírhatártól 20 kilométerre lévő Jordániában lévő menekültáborba Haman mellett, és láttam magam is, hogy mennyire nehéz sok szír menekült számára munkavállalási engedélyt kapni, ami nélkül viszont ugyan befogadják őket Jordániába, de kizárják ezzel őket az ország rendszeréből, ami nyilvánvalóan a, az életük fenntartása szempontjából gondot jelent. 200 ezerből 25 ezeren kapnak 2017 végéig, kaptak 2017 végéig munkavállalási engedélyt, de hát ez óriási elmaradás. Az EU segítségével nyomást kellene gyakorolni Jordániára, hogy a regisztrációs eljárásait dolgozza át, hogy egyszerűbb legyen az emberek regisztrálása és munkavállalási engedélyhez juttatása. A humanitárius szolgálatokhoz való hozzáférés lehetőségét is egyszerűsíteni kell. Akár dokumentáltak, akár nem a menekültek. Nagyon sok menekült még eh, nincs megfelelően dokumentálva. Tehát eh, a Fejlesztési Szakbizottságban egy eh, közös nyilatkozatot próbálunk ki dolgozni, mert a szír menekültek helyzete aggodalomra ad okot. Elsősorban a szíriai helyzet miatt. Az idő repül, és talán lehet, hogy majd zónákat, biztonságosnak tekinthető zónákat lehet majd valamikor Szíriában kijelölni, de most még nem. És ezért úgy gondolom, hogy a mostani helyzet veszélyezteti a Jordániába érkező menekültek életét is. Konkrét példa, Jordánia Szíria között maradokban ahol mintegy 50 ezeren gyakorlatilag cserben hagyva maradt, és eh, humanitárius segítséghez is a legnagyobb nehézségek közepete juthatnak csak hozzá. Megérdemli nyilvánvalóan Jordánia a támogatásunkat, és eh, olyan erőfeszítésekre is szükség van, amit az EU eddig még nem tett meg. A, de be kell jelentsük, hogy aggódunk a szír menekültek befogadásáért. A Jordán állampolgárokért is természetesen Jordániát nagyon fontos támogatni. Köszönöm szépen, köszönöm ezek, ez kihívás, és nagyon fontos beszámoló volt. A Jordánia nagykövetét kérem, hogy mondja ő is elvéleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet szólni az előttem szólóknak. Először is tisztelt kollégám megjegyzéseire reagálnék a Berem térséggel kapcsolatban. Valóban több ezer szír és palesztin él még itt, Jordánia a nemzetközi szervezetekkel és az önök missziójával, UNICEF-el segíti azt a folyamatot, hogy gyógyszert, vizet, élelmet kapjanak nap mint nap. Nos, ezek az emberek miért vannak ott, miért tartjuk őket? Egyszerűen biztonsági kérdés. Jordániában, mint tudják, az első nap óta nyitva vannak a határok, és voltak olyan napok, éjszakák, amik egy nap alatt is több ezren jöttek át. Most már kisebb létszámban jönnek, a biztonságot fontosnak tartjuk, már csak azért is, mert ezen a területen a szírek zöme igen távoli területekről érkeznek, Szíria túlsó végéből, amelyek a terrorista csoportok a DAS, elsősorban a DAS irányítása alatt állt. A biztonsági szolgálat azt jelentette, hogy a menekültekkel együtt beérkeztek terroristák is, és Jordániában terveztek támadásokat végrehajtani. Terrorista támadások Jordániában már többször előfordultak. Legutóbb volt egy, ahol hat jordán katona és orvosi, félkatonai orvosi szolgálatot betöltő személy is meghalt. Másrészt pedig nyitva, ha nyit, azt akarják, hogy nyitva tartsuk a határainkat, akkor segítsenek Jordániának, segítsék Jordánia ellenállását, hiszen a körülötte lévő országok összeomlanak. Szükségünk van a nemzetközi segítségre, különösen az Európai Unió támogatására, hogy továbbra is tudjuk a szolgáltatásokat nyújtani a szíreknek a király instrukciójára. Minden nyilvános eh, közlétesítményt megnyitottunk a szírek előtt is, a jordánokhoz hasonlóan. A közegészségügyi intézményekbe, kórházakba mehetnek, iskolákba, a kapacitásainkhoz mérten 175 ezer szír gyerek jár Jordán iskolákba, de az oktatási rendszerünk a határait feszegeti ez már. Bizonyos területeken az orvosi szolgálat már három műszakban dolgozik. Megpróbálunk minél több szírt befogadni. Jordánia a gyermek és ifjúsággal kapcsolatban nagyon sokat tesz. 2011-ben, amikor a válság elején a gyerekek Jordániába jöttek, akkor ugye olyan 10 évesek voltak, most 17-18 évesek. Nem akarunk elveszett generációt, ez nagyon rossz. Jordániának, Szíria jövője szempontjából és Európának is. Nem akarjuk, hogy ezeket az áldozatokat aztán eh, elveszítsük, kimaradjanak az iskolából, hiszen akkor aztán nagyon könnyen eh, csapódnak a terrorista szervezetekhez. Természetesen köszönetet mondunk az EU-nak minden támogatásért, de itt voltam, amikor a bizottsági kollégákkal a vitát folytatták, és felvetették Jordáni, felvetettem én magam is a Jordániával kapcsolatos fenntartásokat. Elmondtam, hogy a viszonyítási alapok, amelyeket a bizottság és a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóság javasol, nagyon nehezen végrehajthatók. Egy évvel, ahogy az elnök úr helyesen mondta, nem látszanak a gyümölcsök. Persze a vállalatok próbálkoznak, de csak két vállalatnak sikerült elérni, és az egyik 50, 25 ezer euró értékben exportált céget így akar az EU Jordániának segíteni? Az Európai Uniónak enyhíteni kell a megállapodás feltételein, hogy segítse Jordániát abban, hogy alkalmazza végrehajtsa a megállapodást, és az előnyeit is így érvényesíthesse. A londoni konferencián ezt Jordánia javasolta, hiteles ország vagyunk, rendkívül nem akarjuk, hogy Jordánia is beleessen ebbe a szörnyű csapdába, sokkal olcsóbb Európának sokkal kevésbé költséges, hogyha a szír menekültek Jordániában vannak. Nem csak pénzről van szó, hanem Jordánia bufferzóna, ütköző zóna a radikalizáció, terrorizmus felé. Nagyon keményen dolgozunk, nap mint nap koordinálunk, cserélünk hírszerzési híreket, információt Európai Uniós szervezetekkel. Azt akartuk, hogy mindenki nyerjen ebből a helyzetből, a nemzetközi közönség, Jordánia és a szírek is, de egy év után még semmit nem látunk. Persze a kollégák jó akarata mellett mi is igyekszünk, de kezdetől fogva mondjuk, hogy a viszonyítási alapok nem e, teljesíthetők, egyáltalán nem. Néhány számot is hadd mondjak. Ahogy mondta kollega, nyolc vállalat ról van szó. Kettő eh, teljesítette a feltételeket, az egyik eh, által exportált eh, mennyiség az 300 ezer euró értékű volt, a másik pedig 25 ezer értékben exportált. Az össz munkaengedély, munkavállalási engedély, amit 2017. június 20-áig kiadtunk, az mint egy 44 ezer munkavállalási engedély volt, és Jordánia szó szerint jó értelemben véve próbálja le, ev, elkapni a szíreket, meggyőzni őket, minden reklámozást, tévét, újságot meggyőzni, hogy regisztráljanak a színek, szírek, ingyen kapják meg a munkavállalási engedélyt. Ez a 44 munkavállalási engedélyt, ezt ingyen adtuk ki. A szír munkavállalók elsősorban a mezőgazdaságban dolgoznak, 32%-ok került oda, 20% a gyártóiparban, 16% kereskedelemben és nagy kereskedelemben 8% az építőipar, 14% a családi és lakásszolgáltatások. Ez az is probléma, ugye, mert az ideérkező szírek javarésze mezőgazdasági hátterű, és nem akarnak az iparban dolgozni. Nagyon sokat próbálkoztunk bizottsági kollégákkal együtt, hogy tudatosítsuk őket, workshopokat szerveztünk, konferenciákat, rengeteg videóanyagot, pamfletet, iratot terjesztettünk, próbáltunk a vállalatokat elérni, kereskedelmi kamarákat mindenütt és bárhol a B2B konferenciákat a vállalkozók számára már tervezzük, és a kollégánk most említette. Tervezünk a iparvárosokban, Európában beruházási fórumot készítünk elő, amivel a beruházási lehetőségeket próbáljuk promoválni, és sok minden más is van. A szír menekültek bizonyos mértékig nem hajlandók munka vállalói státuszukat legalizálni, havi engedélyeket kapnak nemzetközi ügynökségektől, akik EU pénzből élnek. Tehát ezek a szírek tulajdonképpen havi engedélyekkel dolgoznak, minek, eh, bocsánat, eh, támogatásokat kapnak, mi nem akarják ezt eh, elveszíteni. Ez is egy probléma, a bizottsággal beszéltünk. Az UNHCR-rel tárgyalni kell, statisztikákat kellene szerezni, és el kellene érni a szíreket, hogy regisztráljanak, munkavállalási engedélyt kérjenek. Attól félnek, hogy elveszítik a menekült státuszt, ha regisztrálnak, és a legtöbb szí, Jordániában dolgozó szír mezőgazdasági vagy kereskedelmi háttérrel érkezik, nem iparival. Tapasztalat hiányuk ellenére sem hajlandóak részt venni a szakképzésben, amit a civil szervezetek kívánnak, nem akarnák elfogadni a minimálbért, amit a munkáltatók kínálnak, különösen amiatt, mert olyan léptékű juttatásokat kapnak. 300 ezret, ezren dolgoznak a Jordán fekete piacon, és ők a Jordán fehér munkavállalóktól, legális munkavállalóktól vették el a munkahelyet. Végül pedig a vállalatok számára a származási hely szabálya is megnehezíti hogy megfelelően részt vegyenek a rendszerben. Az EU segítségére van szükség minden, e, mindenhez a problémához. Kapcsolatot kell kialakítanunk európai felvásárlókkal, akik Jordán termékemet akarnak. Az a, ugye az volt az eredeti gondolat, hogy európai beruházást vonzunk Jordániába. Bármilyen EU beruházásra szükség van Jordániában, Tunéziához hasonlóan. Annak ellenére, hogy mindkét fél, EU és Jordánia is igen komoly kötelezettséget vállal, a magánszektor általános hozzáállása akadályt jelent. Jordánia úgy gondolja, hogy át kell tekintsük a megállapodást. Amikor itt voltam, nagyon sok kollega a teremben azt mondta, hogy ezt a, ez a megállapodás 20 évre kell, hogy szóljon, ne 10-re. Igen, nehéz meggyőzni a beruházókat, hogy Jordániában 10 évre ruházzanak be a megállapodás értelmében 5 év múlva lesz áttekintés, de már egy év után látjuk, hogy nem működik. Át kell tekinteni, meg kell nézni, hogy mi az, ami nem működik, miért nem működik. Az egyik feltétel az volt, hogy a, a, amit a bizottság Jordániára kirót, hogy minden Jordán vállalatra alkalmazzuk ezt a rendszert. A 200 ezres ehhez 200 ezer szír munkavállalóra van szükség, ez lehetetlenség, nem tudjuk meggyőzni, folyamatosan próbáljuk elcsípni őket. A, ösztönözni kell a jordán vállalatokat, hogy kvalifikáljanak. Vannak azonban olyan vállalatok, amely az ipari zónákon kívül van, de nem akarják leszerelni a gyárat és átjönni. De um, el fog múlni 8-9 év, és semmire nem jutunk. Azt hiszem, hogy itt befejezem, és válaszolok talán a kérdésekre, hogyha lesz. Köszönöm. Thanks Ambassador Madame Rees. Köszönöm szépen, Rees asszony, jönni a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A szóvévő ki a szó. Úgy látom, Lalonde asszony nevében a liberális frakció részéről mondanám, a francia nyelvű megjegyzéseitől nem tudott eljött, eljönni, a fontos kezdeményezést támogatja, örömmel fogadja eh, Jordánia érdekében és az Unió nevében. Eh, gratulál a bátor munkához, amelyet végzett eh, Jordánia. Több mint 6000 Irak, illetve szíriai menekült mellett még több száz E, jemeni és egyéb menekültről beszélhetünk, aki részt vesz az együttműködésben, és gyermekekről, különösen nőkről is van szó. Jordániában ugyanaz a kihívás e, merül fel, mint Európában, a terrorizmus, illetve a menekült áradatnak a kezelése, és e, Londonban szó volt arról, hogy 200 ezer szíriait kellett a munkaerőpiacon munkába állítani, ami 15%-a a munkavállalói létszámnak egy elveszett generációról beszélhetünk, hiszen Szíriát immár hat éve dúlja a háború. És a származási szabályok enyhítése jó irányba mutat a cél, hogy az Unió felé tudjanak a jordán cégek exportálni. Lalond asszony észrevételeit annyiban kiegészíteném, hogy a ma délutáni vita fényében hallottuk a számokat, elnök úr. Nagyon jelentős számokról beszélünk. Ugyanakkor a társaságok közül mindössze 8 regisztrált csak, illetve ezeknek az exportáló része, ahogyan hallhattuk, 300 ezer euró, 25 ezer eurós exportértékek merülnek fel, tehát óriási kihívásról beszélhetünk, és a Jordán számok elég alacsonyak, a szomszédos Libanon számai szintén, és felmerül a kérdés, kérdezem a bizottság képviselőjétől, hogy milyennek az oka. Nem értesülnek, nem kapnak tájékoztatást, vagy eh, ahogy Nagykövet, Nagykövet úr a válaszában említette, hogy egyszerűen a gyakorlatban nem akar működni ez a támogatási rendszer egy év alatt kiderült, hogy a megállapodás, illetve az egész rendszer nem működőképes. És elnök úr, szerettem volna jelezni, hogy itt a szakbizottságban egyöntetően úgy gondoljuk, hogy tovább kellene lépni, de hogyan érjük el az előrelépést? Az Unió minimum eszközöket kellene, hogy kínáljon, amelyek működőképesek a gyakorlatban. Lalondasszony nevében folytatnám. Stratégiai, kereskedelmi folyamatot kellene megvalósítani humanitárius, illetve fejlesztő szemlélettel Jordániában. És a cél, hogy minél több régió, illetve termékkategória vehessen részt a támogatási programban. És kerüljük el a visszaéléseket, a csalásokat, illetve a kiválasztott cél közönséget, célcsoportot támogassuk a lehető leghatékonyabban. Meglátjuk majd persze az eddigi adatok fényében, hogy ez mennyiben sikerülhet. Erősítsük a partnerséget gazdaság és politikai értelemben, illetve a védelem terén is Jordániával. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr kapja meg a szót. Nos, angol vagyok, és angolként hozzászoktam az úr angolos stílusához. Ékes szóló, jó hosszadalmas, viszont igen kevés tényel megtűzdelt gondolatokat osztott meg velünk, és nagyon jól megfogalmazódott, hogy a helyzetet valóban fel kellene tárni. Rengeteg EU bürokrata foglalkozik már jó ide ezzel a témával, és hát mi jön ki a csőből a másik oldalon, itt 300 ezer eurós, 25 ezer eurós eurós összegekről beszélünk, hát ezek ugye bakfitty, ahogy mondhatnánk, tehát és közben üres szavakkal csépelte a hozzászólunk a levegőt 15 percben. Hogyha számokat nézünk, Jordániának a lakossága 7,5 millió, ez kevesebb, mint egy tizede a török lakosságnak. A szárazföldi terület kevesebb, mint Törökország egy harmada, és hogyha stimmelnek a számok, nekem elég furcsán eh, néznek itt ki, de a GDP, mint hogyha 37 milliárd lenne, Törökországé 2000 milliárd ezzel szemben, és a tényeket tekintve Törökországot az Unió úgy kezeli, ahogy Jordániát is. Törökország sok-sok-sok törődést és finanszírozást kapott, sokkal-sokkal többet, mint Jordánia, amely sokkal, sokkal jobban megérdemelni, és rászorul a támogatásra. Tizenöt millió menekültről beszélt, úgy tűnik az elnök úr, ehhez képest a nagykövettől azt hallhattuk, és értesültünk, hogy Jordánia egy ütköző zóna, és a társadalom nagy része gyökeret vesztett, és ezért indulna az unió felé. A bizottság dolgozóit arra bátorítanám, többen is ülnek itt, hogy ebből a zsákutcából jöjjenek már ki, hiszen zsákutcáról van szó. Kérem szépen, kérem és könyörgöm, hogy Jordániát ugyanolyan jól kezeljék, mint Törökországot. Bánjanak úgy vele, közvetlen finanszírozásban, sőt, még úgy abból, mint Törökországgal. Elnök, nagyon sok politikai témában általában nem értünk egyet, ma viszont úgy tűnik, mintha véletlenül közös nevezőn lennénk, ugyanazon a vonalon vagyunk. Nos, nem szűnök csodálkozni ezen. Köszönöm, elnök úr. Lunes előadó, árnyék előadó nevében mondanám, aki most nem tud itt lenni a következő észrevételeket. Ékes szólóan hallhattuk a kérdéseket, észrevételeket a különböző számokkal, statisztikákkal, tényekkel kapcsolatban. Szeretném, hogyha rögzítenénk, hogy az ECR frakció elismeri Jordánia erőfeszítéseit a szír menekültválság kezelése terén, illetve azt is belátjuk, hogy a Jordán gazdaságra óriási hatást gyakorol ez a problémakör. És miután azt támogatnánk, hogy a származási régióban maradjanak menekültek, nagyon fontos lenne, hogy javuljanak az életkörülmények a Jordániában lévő szírmenekültek körében, illetve a befogadó közösség körében is különböző intézkedésekkel, és a kezdeményezésünk nem működik, ahogy most értesültünk, tehát mindent meg kell tennünk a helyzet továbbfejlesztése érdekében Jordániában a helyszínen a kereskedelem fellendítése lenne fontos, a Jordán gazdaság támogatása, hogy valóban tudjon segíteni az ott lévőkön, és ne csak papíron működjön, hanem a gyakorlatban kövessük nyomon, hogy mi történik, ösztönözzük a teljes végrehajtást uniós részre. Elnök, köszönöm. Van-e további észrevétel? Kére valaki még szót? Amennyiben nem, akkor a bizottság képviselőjének mondom, hogy egyértelmű mondani valót hallhatott több frakció részéről. Valóban szégyenletes, hogyha összevetjük, hogy mennyibe kerülnek a támogatások, illetve a tárgyalásoknak a, a lebonyolítása. Hogyha itt a magasan fizetett bizottsági dolgozóknak a bérét nézzük az egyik oldalon, másik oldalon pedig a kezdeményezésnek a gyakorlati eredményét, akkor bizony el kellene köszönnünk ezektől a szakemberektől. Tehát eh, hogyan látja a helyzet továbbfejlesztésének a lehetőséget? Elnök úr, köszönöm szépen, és minden hozzászólónak is a, az élénk érdeklődést, aki a kialakított eh, rendszert tekintve. Talán eh, diplomatikusan fogalmaztunk mind a két oldalon brit módra, az export összeg azért nem csak bakfitty, itt igazából e, PVC csövekről is beszélhetnek. Spanyolországba és Ciprusba kellene szállítani a rendszer keretében különböző műanyag árukat, és 300 ezer euró az eddigiekben, amit hallhattunk a nagykövet úrtól, nos én ezt nem is vitatnám. Vegyük tekintetbe, hogy Jordánia exportja 300 millió feletti az unió irányába egy-egy adott évben. És ez még a kezdeményezés előtti helyzetet mutatja. És sajnálatos módon 2016-ban pont ott tart a kereskedelmi volumen, mint 10 éve. Annak ellenére, hogy eh, kvóta mentes, vámmentes a piaci hozzáférés, az olívaolaj, illetve a, még egy termék kivételével. Tehát igazából nem annyira az uniós piaci hozzáférés terén kellene javítanunk a helyzetet, hanem a tekintetben, hogy a jordán termelők mennyiben tudják kihasználni a meglévő lehetőséget. Látni kell az összképben ezt is, ez a nagy kihívás. Tehát ahhoz, hogy Jordánia versenyképesen szerepeljen az európai piacon, azt is látni kell, hogy 12 hónapja vizsgáltuk felül a származási szabályokat, és enyhítettük őket. Közeledik az éves felülvizsgálat, és ahogy Nagykövet úrtól hallhattunk néhány szempontot, ezek némelyike új, némelyeket hallottam már, és a Jordániáról szóló jelentés majd élénkíti ezt a folyamatot. Felvethető a kérdés, hogy mi az, ami gátolja a társaságok piaci lehetőség kihasználását, tehát mi akadályozza a beruházókat abban, hogy befektessenek Jordániában és éljenek a lehetőséggel. Nyitottak leszünk e téren. Amikor pedig a rendszernek a jellemzőjét eh, firtatjuk, nos, Jordánia és az Unió hat hónap során tárgyalta ezt le. Ez a normál eljárásokhoz képest meglehetősen rövid, és 2015. decemberében eh, alakítottuk ki a rendszert, és a szír menekültek csak négy-öt területen dolgoztak még, és a következő hat hónap során a bizottság ösztönzésére még bővítettük is az érintett területet. Végül liberalizáltuk az ipari termékek esetében a származási szabályokat. Nos, volt ennek hatása, hogyha a vám amúgy is nulla, akkor teljesen mindegy, hogy a preferenciális szabályok merre haladnak. A kevésbé, a legkevésbé fejlett országok esetében, mint Jordánia esetében is, a pán euromediterrán szabályzat érvényesül, és a bizottság javaslatot tette a szabályok enyhítésére, eh, meghoztuk a döntést, azt nem tettük meg akkoriban, hogy a mezőgazdasági termékek származási szabályait liberalizálhattuk volna, de ezt nem tettük meg, hiszen a termékeket nem a földeken, vagy a vizekben, vagy a fán eh, termeljük, Eh, Jordániában mielőtt feldolgozhatnánk mezőgazdasági termékek vagy élelmiszeripari termékek formájában exportra. Őszintén szólva, a rendszernek az összlogikája a köré szerveződött, hogy mást kezelünk, és nem a szír menekülteknek az elhelyezkedését. Úgy gondoljuk, hogy az informális gazdaságban dolgoznak, és a formális gazdaságban úgy tudjuk őket behozni, hogyha hivatalosan állásuk van, munkavállalási engedélyük, a kormány legalizált az ott tartózkodásukat és a munkavégzésüket, és sok menekült esetében ez azért jelentene problémát, mert csökkenteni a rugalmasságot, illetve az ipar a gazdaság szervezői szereplői számára, pedig administratív nehézségeket teremthetne. Tehát a létező helyzetet igyekszünk kezelni. Jordániával együttműködünk. Következik a megállapodás felülvizsgálata. Kapacitás szűke jelenik meg a rendszerben, ezen nyilván változtatni kell. És ahogy a bevezetőmben elmondtam, szerintem a változtatáshoz jogalkotásra lesz szükség a mi részünkről. És nem volt könnyű a jelenlegi rendszert kialakítani, tehát ehhez idő kell. És közben értéke van annak a lehetőségnek is, amit elveszítünk hogyha hozzányúlunk a rendszer alap elemeihez, akkor ezt is figyelembe kell venni. Ennyit szerettem volna elmondani ezzel a témával kapcsolatban. Nos, nem kommentálnám az általánosabb Unió és Jordánia közötti kapcsolatokat illető gondolatokat. A társulási tanácsban tegnap, ahol ott voltam, nagyon pozitívan nyilatkozott Jordánia képviselője, illetve a főképviselő egy szűkebb szövegkörnyezetben a kapcsolatainkról, és a nagyobb képet is látni kell persze. Köszönöm szépen a folytatólagos érdeklődést a szakbizottságok részéről a kezdeményezésünk iránt. I've got a point of order. Egy ügyrendi megjegyzésem lenne. Az utolsó hozzászóló meglehetősen sok időt kapott, és egy kicsit furcsának, és nem megfelelőnek tűnik, és tiszteletlenségnek a szakbizottsággal szemben, hogy meg sem kísérelte, hogy a konkrétumokra válaszoljon, ezeket csak lesöpörte az asztalról, és meglehetősen hosszan tette ezt, úgyhogy ezt a jegyzőkönyvhöz kérném hozzáfűzni. Igen, ezt vettük. Nagykövet úr kíván-e még szólni? Köszönöm szépen, kedves kolléga! valóban politikai és legmagasabb szinten a kapcsolat eh, az EU és a Jordánia között nagyon fejlett, eh, és eh, tegnap a társulási tanácsban is találkoztunk, de visszatérve a társulási megállapodásra évekkel ezelőtt az egyik legfontosabb pillérje az volt, hogy a gazdasági növekedést segítse Jordániában, illetve az EU-Jordánia kereskedelmi mérlegén is javítson. 200-300 millió eurónyi exportot bonyolítunk az EU-ba évente. Az EU export azonban évente 4 milliárd, tehát nem tudom, hogy ki javát szolgálja mindez. Ez pedig amiatt a nagyon szigorú bizottsági álláspont miatt van, amit a közvetlen külföldi beruházásokról szóló tárgyalások során mutatott. És hozzátenném még, hogy 10 millióan élünk Jordániában, 6,5 millió Jordán, a többi pedig nem Jordán. És rengeteg libiai, jemeni menekült van, akik a polgárháború elől menekültek, több százezer, és az elmúlt években amikor Irakban a terroristák keresztényeket és dzsihanistákat fenyegettek, akkor egyedül Jordánia volt a biztonságos hely számukra. Ott átjöttek, és ott elfogadták független az etnikai háttértől őket. Elnök, akkor most összefoglalásképpen Aréna azt, Azt gondolom, hogy egyhangúan megfogalmaztuk azt, hogy mindenképpen késedelem nélkül felül kell vizsgálni a jelenlegi rendszert 2020 helyett minél előbb, hogy tovább fejleszthessük azt. Emmanuel Morel is ezt kérte a, az észrevételeiben, hogy ez a felülvizsgálat a hatékonyság irányába minél előbb megtörténjen. Hallottam itt a diskurzus során a szakbizottságban olyan hangokat is, egyesek az Európai Bizottság alacsony hatékonyságát kritizálják és támadják. És elsőként ők jelentik ki, hogy ellenzik Európában a menekültek befogadását, mikor az európai gazdaság számára ők előnyt jelentenek. És nagyon helytelennek tartom, hogy a bizottságot egyidejűleg támadják azzal, hogy közben az európai menekültek elosztását és letelepítését is támadják. Tehát azt mondhatjuk, hogy hiányzik a hatékonyság az eredmény ami nem feltétlenül az Európai Bizottságnak tudható be, hanem nehéz körülmények között kell ezt a feladatot ellátni, és ez indokolja a rendelkezések felülvizsgálatát, viszont a képmutatást kerüljük el itt a parlamentben. Köszönöm. Thanks a lot. This concludes. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezártuk a 23-as napi rendi pontot, és ezt a témát majd még folytatjuk, nyomon követjük és szoros kapcsolatban leszünk majd a következő hónapokban a bizottsággal, annak érdekében, hogy egy jobb jelentés születhessen jövőre. Köszönöm szépen, köszönöm a nagykövet úrnak is a jelenlétét. A 24-es napi rendi pontunk egy jóval kellemesebb téma, ugyanis itt szeszes italokról van szó. Uh, the labeling and uh, uh, the use a földrajzi jelölések védelme, illetve oltalma. Nikola Danti a jelentéstevő, úgyhogy meg is adom neki rögtön a szót. Köszönöm szépen. Itt a legfontosabb ebben a jelentésben, hogy az érvényes jogszabályokat összhangba hozzuk az Európai Unió szerződéseivel. Ez a bizottság feladata. De mivel, és ezt a javaslatomban is említem, a bizottság javaslata szerint bizonyos módosításokat hajtana végre a 2008-as rendeletben, és ez érinti a mi illetékességünket is. Az alapvető célja a módosításnak, hogy a jelenlegi jogszabályból adódó oltalom szintjét megőrizzük, illetve ezt újra értékeljük az ágazat szempontjából. A szeszipar az egyik legnagyobb élelmiszer ipari exportőr, nagyértékű termékeket exportál, itt hagyományos előállítási technológiákról van szó, általában meghatározott földrajzi területekre, területekkel azonosíthatók ezek a termékek, tehát mindenféleképpen ezen, minő, ezen termékek minőségét és jellegzetes tulajdonságait védeni kell és ez a közösségi kereskedelem politika érdeke is, hogy olyan oltalmi szintet érjünk el ezen termékeknél, mint Európán kívül is, mint ami Európában érvényesül. Egy normatív keretre van szükség, ami a lehető legteljesebb mértékig egységes a földrajzi jelöléseket illetően, természetesen figyelembe véve az ágazat sajátosságait. Amikor ezek a termékek a nemzetközi piacon megjelennek, különös tekintettel harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokra. A szellemi tulajdonjoghoz hasonlóan az oltalom alatt álló földrajzi jelölésekkel vissza lehet élni családgyakorlatokkal szemben fel kell lépni, és ezt kell biztosítani a szigorúbb jogszabálynak. Ha a módosításokat megnézzük, akkor itt a jogszabály arra vonatkozna, hogy a csalásokat megakadályozzuk olyan termékek esetében, amelyek csak tranzitforgalomban jelennek meg az EU-ban, és harmadik országokba irányulnak. Ez a mi szakbizottságunkat is érinti. Ezen kívül az eredeti nevek fordításával is foglalkoznunk kell. Vissza kell ismét be, ismét be kell vezetnünk azt a korábbi szabályt, miszerint nem csak az eredeti földrajzi jelölést adjuk meg az eredeti nyelven, hanem az EU összes hivatalos nyelvén, amennyiben azt a harmadik fél kéri. Ez egy alapvetően fontos elem az exportőrök számára. A harmadsorban a nyilvántartás hatájára is szeretnék kitérni. Ennek a nyilvántartásnak átláthatónak, hozzáférhetőnek kell lennie. A 2008-as 110 számú, 110-es számú rendeletnek megfelelően. A bizottságnak itt konkrét szabályokat kell alkotnia. Ami pedig a nyilvántartást illeti, szerintem nagyon jó, ha harmadik országokban előállított, de az EU-ban oltalomat alá tartozó termékek is szerepelnének ebben a nyilvántartásban. Ez nagyon hasznos lehet a kereskedelmi tárgyalások során. A Mercosur országok már érdeklődést mutattak e tekintetben. A negyedik pont az időzítéssel kapcsolatos. A regisztrációnak megfelelő határidők mentén kell megtörténni, és én azt javasolnám, hogy 12-ről 6 hónapra módosuljon a termékek vizsgálatának időszaka, különösen gondolok itt az agrár élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos rendszerre. Végezetül pedig a delegált hatáskörök meghatározott időszakra, ezt öt évre kellene, öt évben kellene meghatározni, esetleges kivételekkel. Tehát ezek érintenék a rendelet legfontosabb elemeit, és a parlamentnek ezek mentén kellene értékelnie a rendelet végrehajtását. Az ütemterv természetesen meglehetősen szoros, ezek lettek volna az általam benyújtott módosítások, és kíváncsian várom az önök véleményét. Szerintem jó eredményt sikerül majd elérnünk, és a mezőgazdaság, illetve a környezetvédelmi bizottságok számára is hasznos lesz ez a munka. Köszönöm. Egy kis kóstolót is javasolnál. Először is az árnyék jelentéstevőknek adnám meg a szót, Kelly úr. Köszönöm szépen. Mint ahogy teljesen helyesen rámutatott az előző vita meglehetősen elhúzódó jellegére. A szeszes italok mindenféleképpen ígéretesebb témának mutatkoznak. Én minden esetre üdvözölném a bizottság ezen javaslatát, ezzel ugyanis elérhető, hogy javítsunk a jelenlegi szabályokon a, ezen a meglehetősen technikai jellegű területen a szeszes italok meghatározása, kiszerelése, címkézése terén, illetve a földrajzi jelölések oltalma területén. Én úgy gondolom, hogy ez az általános struktúra hasznos lehet az ágazat számára, és különösen örömömre szolgál, hogy a jogi alap ismét helyre áll. Szeretném megjegyezni, hogy az ír szeszipar az előállított termék 95%-át exportálja 80 piacra. Természetesen a legnagyobb piacunk az EU, évente fél milliárd eurós forgalmat bonyolítunk az EU-ban. És hogyha a Brexit lét, összejön, akkor a skót viszki már nem élvez hasonló oltalmat. A rendelet módosításával kapcsolatos döntéshozatali folyamat, illetve az összehangolt szabályozás azonban ezen túl mutat És én örömmel látom, hogy a bizottság megerősítette, hogy nem kíván semmiféle változást végrehajtani, ami a termelési gyakorlaton változtatna, tehát itt komolyabb agályok nem várhatók ettől a javaslattól. Bizonyos stiláris módosítások azonban megteendők, hogy ezzel is elhárítsuk a problémákat. Új szakpolitikai változások azonban komoly kereskedelmi problémákat okozhatnak, ezekkel majd foglalkozni kell és én üdvözlöm a kollega által, Dante kollega által javasolt módosítókat, ezek többsége a jelenlegi szabályok újra alkalmazását jelentik, illetve az új szövegezés bizonyos ellentmondásokat is kiszűrhetnek, és ezzel elháríthatók az esetleges nehézségek, amelyek a regisztrációval, az vámkódexel kapcsolatosan felmerülhetnek. A csalásokkal, hamisításokkal szemben fel kell lépnünk, hiszen ez 2014-ben az EU-nak összesen 4,3 milliárdos kárt okoztak. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha szorosabban fognánk ezt a területet, dél-kelet Ázsia különösen egy érzékeny terület ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Thank you, Chairman. Well, I can agree with many of the comments that... Köszönöm. Kelly kollégám különböző megjegyzéseivel ez egyetértek, de félre a Brexit-tel és a viszkivel. A, úgy gondolom az ágazat számára fontos, hogy ezt a a védelmi szintet biztosítsuk. Ez megjegyzem egyébként némi problémát is jelent számunkra. Úgy gondoljuk, ahogy az előadó számára majd ezeket a, a kérdéseket majd el fogjuk küldeni. Gondolom, hogy ő megfelelően kezeli. Az élelmiszer és italágazata az EU gazdaság szempontjából az egyik legnagyobb forgalmat többletértéket, exportot biztosító ágazat több mint 10 milliárd eurót hozott 2016-ban. A KKV-k ennek körülbelül 50%-át adják. Tehát az egyik legnagyobb export évi 7% exportágazat 7%-os növekedéset mutat, úgyhogy nagyon fontos, hogy nem szabad administratív terhekkel gátolni és veszélyeztetni a lehetőségeit. De nagyon örülünk annak, hogy a jogbiztonságra vonatkozóan módosítások kerültek benyújtásra a hármas melléklettel kapcsolatban is, és a, a harmadik országok jogi követelményeinek fordítási lehetőségére vonatkozóan. De fontos az is, hogy hatékonyabban kezeljük az EU-n belüli hat, hamisítást, függetlenül attól, hogy mi a destináció. A biztosnak lehetősége van arra, hogy a meglévő jogszabályokban ezeket a kiskapukat becsukja, megfelelő védelemmel lássa el a márkajelzéseket, és védje az EU-n belüli engedély nélküli márkajelzés használattól. A nemzeti védelemmel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nemzeti és EU jogszabályvédelmét egyaránt biztosítani kell. A tagállam dönti el, hogy állandó vagy átmeneti jellegű legyen a nemzeti védelem, nem kell erre közös, e, erre külön rendelkezést hoznunk, de általában véve úgy gondoljuk, hogy remek munkát végzett az előadó, és várjuk, hogy vele és az árnyék előadókkal kompromisszumokat, és, megfe- és remélhetőleg e, jó végeredményt kapjunk. Köszönöm szépen, Frederika az Álde nevében. Köszönöm. Úgy gondolom, elnök úr, hogy átfogóan beszéltünk már arról, a, erről dokumentek, dokumentumok érvek nélkül. Az előadó átfogóan nyilatkozott állásfoglalásáról, és köszönöm egyben a munkáját. Nekem az a fontos, hogy a regisztrációs eljárást modernizáljuk, a földrajzi adatok védelmét garantálhassuk, javítsuk a jogbiztonságot a gyártók számára. Ezen kívül persze a másik oldalon jobb tájékoztatást kell nyújtsunk a fogyasztóknak. Szívből köszönöm az előadónak, hogy a megfelelő irányba halad, lesznek majd olyan pontok, amelyek amelyekre még visszatérünk, de a legfontosabb már tartalmazza a szöveg. Aztán jogi értelemben, vagy jogi státuszt tekintve az eljárásokat nyilvánvalóan egyszerűsíteni kell, minden információt biztosítani kell, hozzáférhetővé kell tenni a fogyasztók számára átlátható módon a, ahol lehet a bevezető ország, a, a behozó országba a fordítást az importáló országba tehát biztosítani kell, nem szabad az exportáló országokat ebből a szempontból büntetni. A központi, a, bocsánat, Közép- és Dél-Amerika, e, Ázsia 5 és 4 százalékkal e, szerepel a, mm, ebben, ami jelentős. A földrajzi adatok védelme szeszes csak, EU te, csak EU-ban terjesztett termékekre is kell, hogy vonatkozzon, hiszen 470 millió euró, rengeteg munkahely veszik el a hamisításokkal, úgyhogy kíváncsi vagyok például, hogy a többieknek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy erre vonatkozó megfogalmazásnak a zárószövegben kell szerepelnie. Mondtam már korábban, hogy mennyire csodálkozom azon, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nagy számáról senki nem mond semmit, nem akarok most a részletekbe belebonyolódni, de az a benyomásom, hogy a bizottsági szöveg egyfajta biankó csekket ad, amit a jövőben a regisztráció elutasításával vagy törlésével majd minden szó nélkül el lehet hagyni. Az előadó érveit értem, a reakciós kapacitásainkat is fenn kell tudni tartani. Tudom, hogy ez fontos, de úgy gondolom, hogy ez nem igazolja még azt, hogy a demokratikus ellenőrzési jogainkról lemondjunk. Úgy gondolom, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat csökkenteni kell. Én magam is a, kö- a Környezeti Szakbizottságban a Józó asszonyal együtt én is ott vagyok, és ott például a végrehajtási jogi akti, aktusokat támogatják, és a felhatalmazáson alapulót korlátozni. Nos, ez egy olyan terület, ami nagyon fontos, egy millió, az ágazat nagyon fontos, egy millió embert foglalkoztat, nagyon fontos, hogy ambiciózus céljaink legyenek. Remélem, hogy ezeket az apró pontokat is majd érvényesíteni tudjuk. A GUE nevében Ferenca asszony. Cambiato gruppo. E... Még nem váltottam frakciót. Mi is eh, általában véve köszönjük az előadónak a véleményét, és és fontos kérdéseket taglal. Mi is úgy gondoljuk, javítani kell mindenképpen az ágazatnak a védelmét, hiszen nagyon fontos. Támogatást érdemel ez az ágazat azért, hogy minőségileg kiváló és fenntartható termelés legyen garantálható. Fontos, hogy a gyártást Európában tartsuk, és a fogyasztó számára átlátható címkézési formát garantálhassunk. Ezeket nagyon fontosnak tartjuk, ezeket az elemeket, és nem támogatjuk az ellenőret, ellenőrzetlen elszállítmányokat, és úgy gondoljuk, hogy nem a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, hanem a végrehajtáson sos jogi aktusra kellene a hangsúlyt fejezni öt évnél nem akarunk hosszabb időt az átmeneti időszakra. A, a, a, az ellenőrzésig egyetértek az előadóval, hogy lehetőséget kell adni, hogy a, a fordítás a címkéken rajta lehessen, anélkül, hogy a bizottságnak ezt egy bürokratikus jogi előírással kellene előíratni. A termékhamisítások nagyon fontos szempont a földrajzilag védett adatokat nem szabad törvényellenesen alkalmazni. A bizottságnak a bizottságot tájékoztatni kell a tagállami intézkedésekről, és e, e, lehetővé kell tenni, hogy a hamisított szeszes italokat visszavonják a piacról. Mindaz, ami hamitál, hamisítás és ami félrevezeti a fogyasztót. Ez a harmadik országokkal való kereskedelem szempontjából is fontos. A rend, a, az európai regiszter, az italok jegyzéke ebből a szempontból erőlelépést jelent, de a kisgyártók számára is hozzáférhetővé kell tenni. Olyan áron, ami a kistermelők, európai kistermelők számára elfogadható. Nos, úgy gondolom ezt még kiegészítésként hozzá kell tenni, egységes keretet biztosítani. Jó. Nagyon szépen köszönöm az ERTD nevében, Eticiana eh, Begin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves eh, kollégák! Az európai eh, gyártók minőségi értelemen kiváló termékeket gyártanak, mint egy 10 milliárd értékben, ebből 500 millió csak Európában. Az szeszes italokat földrajzi eredet megjelöléssel védeni kell, közönjük az ezt szolgáló jogi kereteket. Mindent meg kell tenni aznak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés módosításai is érvényesüljenek a plusz címkézés az exporttermékekre a mindenkori ország nyelvén valóban fontos. A 110 per 2008-as rendelet értelmében. A korlátozások persze ne legyenek végtelenek. Tudom, hogy az előadó tartja magát a kereskedelem szempontjából fontos elemekhez, nem is akarom ezt tovább húzni, csak szeretném még elmondani néhány kétségemet a javaslattal kapcsolatban. De olyan, aminek kereskedelemre való kihatása is lesznek. A 8-as 8.5. A védett termékek hamisításáról van szó, csokoládé például az EU-n kívül is vannak olyan termékek, a, a, ahol termék hamisítás, imázs károkat is okoz. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust választotta a bizottság, e, ezek, pedig, ezek, pedig helyi intézkedésekre van szükség a szubszidiaritás elvének megfelelően. A 34-es cikk nem értem, hogy miért lehet felhatalmazáson alapuló jogi aktussal a származás helyét megmondani. A származás helyének kell ezt eldönteni, nem pedig az európai végrehajtó szervnek. A, az előadó ezt a cikket módos, ezt a bekezdést módosította a 19-es módosító indítványával, tudom, hogy ezt pontosítani kell, de a bizottság túl messzire ment ezzel, olyan területre lépett, ami a tagállamoknak a hatásköre kell, hogy maradjon, egyszerűen el kell tudni mondani azt is, hogy miért van szükség az egységes eljárásra. Köszönöm. Éven Martin. Thank you. Yes, Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgatom ezt a témát. Sean Kellynek teljesen igaza van, nem hiszem, hogy az EU proaktív kereskedelmét kereskedelme a skót és ír viszki ágazatnál jobban szolgálta volna a mindenféle intézkedésével, és nagy kár, hogy a Brexitet követően a skót viszki ezt a sok előnyt elveszti. Két fenntartásom van, igazából másfél csak, és egy kicsit egy fél véleményem. A fő bajom az, hogy a bizottsági javaslatában az uniós vám szabályokat kell betartani abban, amikor a származási hely címkéje a terméken rajta van, az új javaslat értelmében pedig a gyártónak kell ezt biztosítania. Nem hiszem, hogy ez a vámkód szabály megfelelő. Néhány példát miért nem? Vegyük a skót viszkét. És ezek életből vett példák. Mondjuk négy különböző főzdéből megvásároljuk, ezeket Skóciában összeolvasztjuk, és ez és ha e, e, itt e, francia eredet megjelölést adunk, akkor az súlyos félrevezetés. Vagy skót viszkét bulgárájába küldjük ízesítő anyagokkal dúsítani a termék 89-90%-a skót viszki, de mégis bulgár terméknek kell majd megadni. Úgyhogy nem hiszem, hogy a Vám kódeljárás itt megfelelően szolgálja a szélt, úgyhogy ezt módosítani kell. A másik, vagy fél fenntartásom, vagy gondom, a bevezető rendelkezésben Nikola a a földrajzi jelölés kérdését felvett, ez az nagyon jó, de szerintem a, a szövegtestbe kellene berakni, mert ez annyira fontos. Egyébként teljesen támogatom. Köszönöm szépen a mezőgazdasági főigazgatóságtól Francis Fé és a kereskedelmitől Lukási Fon kapszót. Thank you, Chairman. Francis Fé, DG Agri is actually my colleague. Francis Fay vagyok, és mellettem ül Luca Luca kolléga a mezőgazdasági főigazgatóságtól, de tulajdonképpen kereskedelmi főigazgatósági dolgozóként nyilatkozunk most itt. Át is adom Lukának a szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlamenttel folytatott eredményes eh, párbeszéd üdvözlendő. 2016. december 1-ével indult a bizottsági javaslattal kapcsolatban. A szeszesítal ágazat nagyon fontos az uniós gazdaság, illetve földrajzi jelzések oltalma szempontjából is. A 2008-as szeszes italokat szabályozó keret jól működött eddig az ágazat javára. A bizottsági javaslat tovább akarja fejleszteni a jogalkotási szöveget, inkább, mint átalakítani a rendszert, és csökkenteni szeretnénk a földrajzi jelölések használatának a terheit. Üdvözlendőnek tartjuk Dante úr javaslatait ebben a témában, hiszen ő egyetért a céllal, és a jogalkotási szöveget valóban gazdagította az elképzeléseivel. A bizottság nehezen tudja elképzelni némely módosító beépítését, különösen a földrajzi jelölésekre vonatkozó szakaszt. Vagy a bizottsági vizsgálatok időkeretét, a hat hónapos határidő érzékeny, illetve kényes téma a földrajzi jelölések felülvizsgálatában. Ezt alaposan meg kell fontolnunk. A bizottság témáért felelős szolgálatai meg kell, hogy vizsgálják, hogy tudnak-e alkalmazkodni ehhez a határidőhöz. Aztán a szubszidiaritás elvének érvényt szerezve a tagállami kötelezettségeket is figyelembe kell vennünk. Például az élelmiszer ágazatban látnunk kell, hogy ez a bizottsági vizsgálat szempontjából pozitív hatást jelentene. Aztán uniós szinten kellene a különböző opozíciókat kezelnünk, az óvásokat, de ennek az értékelése tagállami szinten kell, hogy megtörténjen, és az Európai Bizottság a nyilvánvaló hibákat kellene, hogy ellenőrizze egyszerűsített eljárásban így lehetne biztosítani a rövidebb határidejű teljesítést. Ezen kívül, ami az EU területén a tranzitban lévő termékek esetében a földrajzi eh, jelöléseknek a hamisítása elleni intézkedéseket illeti. Látunk lehetőséget egy operatív szabály bevezetésére a preambulummal összefüggésben. Ami pedig a védett szónak a helyettesítését regisztrált vagy bejegyzett földrajzi jelölés mellett nemzetközi hatásokkal járna. A bizottsági javaslat a legkielégítőbb és kiegyensúlyozottabb megoldást célozza a szeszes, ipar, szeszes ital eh, ágazat szempontjait is figyelembe véve, és ezért kerüljük a nem tiszta és nyilvánvaló megoldásokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök? Nagyon köszönöm, hogy egy hangon adták elő az álláspontjukat. És az előadónak, Danti úrnak adom vissza a szót, hogy lezárjuk ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az árnyék előadóknak és valamennyiüknek, és a többi kollégának is, aki eljött és részt vett ezen, az, e, ezen a vitán. Érdekes elképzelések vetődtek fel, és nem lesz nehéz megtalálni megoldást. A jelentést tervezett azt gondolom többek egyetértésével találkozik. Lehet, hogy túl ambíciózus voltam, például a hamisítások témájában, elnézést kérek, lehet, hogy egy preambulumot kellene beépíteni a szöveg elejébe. Ahogy David és más kollégák is említették, lehet, hogy a preambulumot be kellene a törszövegbe, egy cikkbe emelni. Ami pedig a bizottság reakcióit illeti. Az eljárási határidők rövidítése 18 hónapról 6 hónapra, az európai szintű egységesítést célozza. a hat hónapos eljárás kiegyensúlyozott megoldás lenne, és hát ismerjük a földrajzi e, jelölések működését. A cél az lenne, hogy egységesek legyünk, és a hat hónap természetesen azt feltételezi, hogy mindenki meg tud felelni ennek az időkeretnek. Fontos, hogy a vonatkozó rendelettel a rendszer teljes kereteit átrendezzük és egységes keretet hozzunk létre. Olyan módon, hogy elkerüljük a jövőbeni nehézségeket. Azt gondolom, hogy kiértékelhetők ezek a különböző elemek, és kielégítő eredményt tudunk elérni. Köszönöm szépen a módosító javaslatokat, amelyek valóban továbbfejlesztik a szöveget, ami pedig a kóstolót illeti. Szívesen bontok egy üveggel, mert természetesen itt a termen kívül az ülésünk után. Nem tudom, hogy skót viszkit ajánl -e David, vagy pedig ír viszkit hozzá eh, Kelly kolléga országai termésének a legjavából. Nagyon szépen köszönöm a vitában való részvételüket. Elnök? Nos, tökéletes megnézem, hogy alsó száz országból milyen védett földrajzi eh, eredetű szeszesi talal szolgálhatunk. Nos, ennek a jelentésnek a vitája szeptember 25-én kerül sorra. És addigra már Európa különböző régióiból eh, szeszes italok sorát kóstolgathatjuk. Eh, július 14, déli 12 óra módosítók benyújtásának határideje és kérem, hogy a különböző szakbizottsági illetékességeket is vegyék figyelembe. Az NV, illetve az INTA lehatárolta a jogköröket. Tehát nem lenne jó, hogyha a módosító javaslatok befogadhatatlannak minősülnének kerüljük ezt el. Köszönöm szépen, a 24-es napi rendi pontot lezárhatjuk. Most tovább lépünk a közös vitára a 25-ös, 26-os napi rendi pontokról, vagyis az EU tárgyalási felhatalmazás megadása Ausztráliával és egy hasonló új-zélandi kereskedelmi megállapodással kapcsolatban. Daniel Kaspari a jelentéstevő, akinek azonnal meg is adom a szót. Kedves eh, elnök úr, tisztelt kollégák! Már itt az Európai Parlamentben többször vitatkoztunk nagy többségben az EU Ausztráliával, illetve Új-Zélanddal kötendő kereskedelmi megállapodásáról, és ez az előző kereskedelmi stratégia kapcsán elbukott a bizottságban, és az elmúlt hónapokban nagyon intenzív scopingot végeztünk, és igyekeltünk felmérni, hogy a két fél érdekei, szempontjai mik a tárgyalások során. És azt várjuk, hogy az Európai Bizottság Ausztrália és Új-Zéland esetében tárgyalási felhatalmazást ad nekünk, és akkor ezt követően a szakbizottságunk, illetve a plenáris ülés majd állást foglal ezekről. Ma egy javaslatot terjesztettem elő, a parlament felé Ausztráliára és Új-Zélandra vonatkozóan. Itt számos részletet taglaltam, és igyekeztem tisztázni, hogy a kereskedelmi tárgyalások során a piaci hozzáférésről van szó, a szerződéses, szerződés jogi kérdéseket is pontosítani kell, bizonyos standardokat meghatározni, amelyek a közszolgáltatások esetén bizonyos korlátozásokat jelenthetnek, ezen kívül a kulturális és egyéb kérdésekkel is foglalkozunk. Úgyhogy így ajánlom a figyelmükbe a javaslatomat, az ajánlásaimat, és kicsikét még bizonytalanságban vagyunk, ugyanis egyelőre formálisan még nem kaptuk meg a felhatalmazást a tárgyalásokra, tehát azt kell tisztáznunk, hogy a módosítók kat még meg kell vitatnunk, amennyiben megkapjuk ezt a felhatalmazást a bizottságtól. És eh, az érdekelt eh, kollégák eh, és a többi szakbizottság számára már most benyújtottam a javaslatomat, természetesen a mi szakbizottságunk állásfoglalást fog majd elfogadni, vagy jóváhagyni. És én azt is fontosnak tartom, hogy a jelenlegi tervek szerint a tanács november 10-én dönt a tárgyalási felhatalmazásról, úgyhogy fontos, hogy a tervezet, a javaslat időben megszülessen, és hogy mi a parlament részéről is nyilatkozni tudjunk a tanács döntéséről, hogy a mi elképzelésünket is figyelembe tudják venni. Ausztrália és Új-Zéland szoros partnerünk nem csak történelmileg, hanem a jelenlegi helyzetben is. Ők is osztják a mi értékeinket, és védik ezeket az értékeket. Nagyon intenzívek a gazdasági kapcsolataink, és ezeket ideálisan ki kéne egészítenünk. Például a bárányhús hogy milyen mennyiségű bárányhúst szállítanak a világon körbe, ez miért történik, és e tekintetben mindkét régióban, mind a két régió szoba jöhetne a nemzetközi kereskedelem szempontjából. Nagyon sok terméket tudnak elhelyezni ezen a két piacon, ha bár a standardok eltérőek, vannak olyan szabályok, amelyeket nem ismernek, egyelőre nem elismertek, és hogyha ehhez hozzá tudunk járulni, akkor szerintem a vállalataink is jobban megjelenhetnének ezeken a piacon, és ezáltal új munkahelyek is születhetnének, tehát szerintem mindent el kell követnünk, hogy a bizottság ezt biztosítsa, és hogy minél előbb a tárgyalások megkezdődhessenek, és ezt mi is kritikus szemmel nyomon követhessük, és megfelelő döntéseket hozhassunk. Köszönöm szépen. Tehát a bárányok hallgatása, És akkor most Karolinnak eh, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem fogok hallgatni, néhány szót szeretnék ehhez hozzáfűzni, ha lehet. Szeretném megköszönni mind a két javaslatát a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy itt eh, egy eh, fair és kiegyensúlyozott megállapodásra törekszünk mindkét országgal és ez mindkét fél, illetve az összes fél javát és a polgárok javát is szolgálja. Itt nem szeretném megismételni, már elhangzott, hogy minél előbb a problematikus területekről eszmét kell cserélnünk, ez nagyon fontos, annak érdekében, hogy ez a megállapodás a jövőbeni megállapodások számára is modellül szolgáljon. Tehát olyan megállapodásra kell törekednünk, ami tehát ilyen modellértékű. És a fenntarthatósági fejezet is rendkívül fontos a jövőbeni megállapodások szempontjából is. Ha nem sikerül egy jó megállapodást kötnünk Ausztráliával, illetve Új-Zélanddal, akkor esetleg olyan helyzetbe kerülhetünk, mint a kanadai CETA esetében. Éppen ezért a tervezettel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy itt néhány fontos pont azonban számomra még, vagy szerintem még hiányzik a fenntarthatósági fejezetben. Az állásfoglalás erről nem tesz említést. Tavaly már elfogadtunk egy állásfoglalást, Úgyhogy én eh, kérném, hogy ezt a fenntarthatóságot eh, vegyük be a tervezetbe, és részünkről néhány módosítót be fogunk nyújtani a eh, vállalati felelősség vállalással kapcsolatosan, a foglalkoztatással kapcsolatosan, a civil társadalom bevonásával, az érdekelt felek bevonásával kapcsolatosan, ami nagyon fontos a megállapodás végrehajtása szempontjából, illetve egy szankció mechanizmusra is gondolunk, amit fel kéne venni. Az átláthatóság, a szabályozói együttműködés, a mezőgazdasági szektor kényes helyzete, a hatékony szabályozás, illetve a közszolgáltatások. Ezek azok a kérdések, amelyeket mi majd még megemlítenénk, és még a korrupcióval szembeni fellépést is hiányoljuk. A szingapúri döntéssel kapcsolatosan a hatáskörök megosztására tekintettel itt egy vegyes jellegről van szó. A beruházási megállapodás egy külön megállapodás, és fel kéne szólítani a bizottságot, hogy ezt a két megállapodást külön kezelje. Erről már a szakbizottságunk vitatkozott, de még egyelőre nem sikerült közös álláspontot kialakítanunk. Tehát ezt szeretnénk leszögezni, hogy a bizottság minél előbb mutasson be e tekintetben egy megoldást. Ami a beruházás védelmet illeti, az ausztrál képviselőkkel már tárgyaltunk, és igen, fejlett a jogi rend, tehát nem tudom, hogy nem ellenmondása, hogyha ebből teljesen kihagyjuk a beruházás védelmet. Tehát mi javaslatot fogunk tenni, hogy ezt a nemzeti szinten minél előbb aknázuk ki ezt a lehetőséget. Szervezeti kérdésekkel is szeretnénk most még foglalkozni. Szeptember 15-e a módosítók határideje. Ezt én eléggé szorosnak tartom tekintettel a nyári szünetre. A tárgyalási felhatalmazás az évvége előtt még megszületik a tanács részéről, egy delegációs utazást is tervezünk Ausztráliába, illetve Új-Zélandba. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a látogatást megvárnánk, illetve az Agrár Szakbizottságtól és más szakbizottságoktól is megkapnánk az állásfoglalást, amit szintén figyelembe kellene vennünk. Úgyhogy még szerintem némi időt kéne hagynunk az állásfoglalás tervezet tehát nem lenne szerencsés úgy megalkotni, hogy egy előzetes eszmecserét nem folytatunk. Nagyon fontos, hogy a minőség kapjon, a minőséget preferáljuk a gyorsasággal szemben. A tárgyalásoknak átlátható módon kell zajlaniuk, és mindenki javát kell, hogy szolgálják. A KKV-k lehetőségeit is biztosítani kell, illetve a környezetvédelmi standardokat is tiszteletben kell tartani, a fenntarthatóságról már szóltam, és ha ezeket figyelembe veszük, szerintem sikerül a Szerű feszítés. Tudom, hogy itt eh, kemény munka áll még előttünk, de eh, sikerül majd reméljük ezt lebonyolítani, és még egyszer köszönet a jelentéstevőnek. A módosító határideje, ezt majd a, hat, a nyári szabadságot követően fogjuk az első ülésen tenni, és az akkori aktuális helyzetet is, úgyhogy erre vonatkozóan még akkor nincs, nem kell sietnünk, de természetesen a, attól is függ, hogy a tanács hogyan foglalkozik. Majd ezzel a módosítók határidejét tehát augusztus 30-án fogjuk tudni csak be, bejelenteni. David Campbell, Emma. Az ECR-ben ketten eh, szólunk egy helyet, megosztjuk erőinket Ausztrália és Új-Zéland között, Először én Ausztráliára, David meg majd Új-Zélandra foglalkozhat. De gratulálni szeretnék először is az előadónak, mert nagyon remélem, hogy ezek az állásfoglalások valóban ráveszik a bizottságot és a tanácsot arra, hogy ebben a nagyon fontos kérdésben végre tovább legyen. Ausztrália és Új-Zéland nagyon hasonló partner, kulturális, politikai kapcsolatok erősek a kereskedelmi rendszer szempontjából is, és osztják a szabad kereskedelemmel kapcsolatos felfogásokat is rendkívül fontos a kapcsolatunk Ausztráliával. Megvannak a kereskedelmi megáll- kapcsolatok már, ez erős, 70 milliárd volt 2017-ben a, a de ennek az együttműködésnek a lehetőségeit igazából még nem ö, tártuk fel teljes mértékben. Persze Ausztráliában is vannak erdélyi kereskedelmi partnerek, és sokkal jobban integrált az ázsiai piacsal, piacba, mint valaha is volt. Éppen ezért támogatjuk az ausztrál állásfoglalást, nagyon átfogó és ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodásnak tartjuk ezt, amely fontos, hogy a, a vám és nem vám jellegű kereskedelmi korlátokat elhárítsa. Nagyon fontos a globális kereskedelmi térben való munka. Gyorsan, bátran kell csatlakozni ahhoz az ambícióhoz, ahhoz a lendülethez, amit az ausztrálok mutatnak, és le kell zárni mielőbb a, a tárgyalásokat. Én magam nagyon várom már. Köszönöm szépen. Jó, akkor átveszem a másik felét teljesen duplázunk. Árnyék előadó vagyok az új-zélandi fájban. A meglező gazdasági kétoldalú megállapodás természetesen nagyon fontos, és az állatorvosi megállapodás és az EU normáknak megfelelő szilárd alap, amire építhetjük az erősebb kölcsönös kapcsolatokat, és úgy gondolom, hogy ez modell az Ausztrál-Japán, illetve a kanadai SETA. A, az átlátható, stabil vállalkozói környezetet kell tudnunk biztosítani, de ennek ellenére az EU az igen jelentős, fejlősen fejlődő piacon veszít. A, a 4%-kal növelte csak az exportját ebbe az országba, és ez nem elég ambiciózus kereskedelmi politika. Üdvözöljük a jelentést, és osztjuk az előadó véleményét. Az Ázsia csendes óceáni piaca a lehető legnagyobb kapcsolódási lehetősége az ázsiai gazdaságokhoz, és fontos, hogy az országgal való szabad gazdasági kereskedelemnek mi is lássuk előnyét. Innovatív az európai vállalatok elektronikus kifizetési lehetőségei, az okos városi technológiák mind lehetőséget biztosítanak az európai vállalatok számára is, hogy a képességeiket továbbfejleszék. A bizottság remélhetőleg egy ambiciózus kereskedelmi megállapodást tud majd kötni. Köszönjük szépen. Takula úr a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Liberaalien ja oliko, oliko what about uh, my heavenly language, the Finnish, do we... Mi van az én nyelvemmel? Van valaki, aki fint tudja venni? No, yeah. Do you know why it's a heavenly language? Because it takes eternity to learn it tanulják meg. Nagyon jó kis nyelv. Nos, akkor megpróbálom ezt az igen gyenge angolt most igénybe venni. Én e, minden esetre köszönetet szerettem volna mondani az elnöknek, a liberálisoknál természetesen csak az Ausztrália-Új-Zéland kérdését egyszerre tárgyaltuk meg, de próbáltunk egyenlően bánni velük. Ezt szeretjük a, az Ausztrál vörösbort és az új-zélandi fehérbort egyaránt. De minden esetre köszönöm Kászperi kollégának a jelentéstervezetet. Meg kell, hogy mondjam, hogy semmit nem tudtam találni, amivel ne értenék egyet. Ausztrália és Új-Zéland kiváló kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, és remélem, hogy ezek a megoldás, ezek a megállapodások az európai vállalatoknak is új lehetőséget fognak biztosítani, különösen a KKV-knak. Úgy gondolom, hogy a monitoring csoport ülés, amikor két héttel ezelőtt Ausztrál vállalkozókkal találkoztunk, az igen jó áttekintést adott az ágazatról, és láttuk, hogy milyen együttműködési lehetőség vannak szolgáltatás, elkereskedelem, beruházás, lesznek a jövőbeni megállapodás kulcs fejezetei. De meg kell, hogy mondjam, hogy Kaspari úr, Daniel, kiváló munkát végeztél eddig, és úgy gondolom, hogy a legtöbb lényeges pontot felvetetted, úgyhogy eddig csak egyet, csak egyet tudok érteni, majd mindjárt csak azt szeretném elmondani, hogy tud, hogy a finnek e, a finnyelv miatt tudok engedni az elnök nyomásának, és csak így, és emiatt röviden szóltam hozzá. Nem, nem, hát a módosítóidat persze finnül nyugodtan benyújthatod. A GUE nevében Anne-Marie. Holland van? Van. Na jó. Akkor köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm az előadónak is Elnök úr, nincs egyetlen egy elvi panasz sem a világ másik végéről érkező termékekről, csak azzal szemben, ahogy ide hozzák őket. Kár, hogy a világ másik végén te termelik őket hogyha a világon félbe kell, a világot körbeutazzák azok a termékek, amiket itt nálunk is lehet termelni, akkor miért kell Ausztráliából vagy Új-Zélandból importálni mondjuk az almát vagy a tejet? Itt van, mind van nálunk is igazából lehet megható beszédeket hallani, hogy az éghajlatváltással kapcsolatban miket tudunk felsorolni, de úgy gondolom, hogy a kereskedelmi szerződéseknek a hálózata egyre nagyobb, és egyáltalán nem járulnak ezek hozzá az éghajlati megállapodáshoz, épp ellenkezőleg. Úgy gondolom, hogy visszafogottnak kell lennünk olyan kereskedelem támogatásában, amely az éghajlati megállapodás, a klíma megállapodás kárára, majd Ausztrália sem fogja tudni így a klíma céljait elérni, és nekünk kell majd kezelnünk ennek a, körve, a következményeit. Kanadában ö, Kanadában is vannak olívafák, és Ausztráliában is vannak kőbányák. Ne, tegyünk, ne tegyük rosszabbá a jelenlegi helyzetet. A Kínával való megállapodásnál nagyon fontos volt ez a kérdés. Az Európai Bizottság a magán meg beruházásokat is ösztöndi. A fejlődő országoknak van jelentős tapasztalata, a nagy partnerekkel való szerződésekkel, és úgy gondolom, hogy ezt, ezt még ezekkel az országokkal nem tudtuk teljes mértékben kidolgozni, szemben Ausztráliával, ahol igen kifejlett jogrendszer van. Nagyon fontos, hogy a munkajogi előírások csökkentéséhez és szinthez ne járuljanak hozzá ezek a megoldások, és szeretném, hogyha a bizottság ezeket meg tudná gátolni. Egyébként pedig eh, várom a, az állásfoglalást, és köszönöm a lehetőséget. A zöldek nevében Buchner úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom az előttem szólókhoz, és azt kérdezném, hogy miért hasonlít ez a két megállapodás egymásra, pedig az országok igencsak különbözőek. Azt hiszem, ha valóban a termékeket vizsgáljuk meg, akkor különbséget kell tegyünk. A legfontosabb szempont számomra a tej, az új-zélandi tej, eltekintve a környezeti problémáktól, amelyek nyilvánvalóan felmerülnek. Mégiscsak az van, hogy Új-Zéland olcsóbban termel ez jó, jó az állatoknak nyilvánvalóan, de ha következetesen végig gondoljuk, akkor ez továbbra is, különösen hazámban, Bajorországban, az alpesi eh, az alpok területeken a különböző gazdaságok halálához fog vezetni. És hangsúlyozom, hogy ezzel a, emiatt a megállapodás miatt eh, tájváltozás fog bekövetkezni. Nagyon óvatosnak kell lennünk abban, amit teszünk, hiszen lehet, hogy olyat teszünk, amire nem is gondolunk. Az előttem szóló már említette, én is úgy gondolom a szén a számunkra Németországban probléma, különösen nálam, hazámban. A szénerőmű egy szénerőművet az olcsó ausztrál szénnel tüzelnek, és ez az egyetlen egy erőmű nagyobb klíma kárt okoz CO2 mint bármilyen más. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt akarjuk-e tovább terjeszteni. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelmet sokkal jobban kell figyelembe venni. A olyan úton indulunk el, olyan hegyek felé, amelyeknek nem is látjuk még a tetejét. Az IRDD e nevében Begin asszony. Köszönöm szépen. Kaspári úrnak köszönöm szépen az eddigi munkát, illetve a kérdések kidolgozását. Szerintem nem övezik különösebben vita ezeket a megállapodásokat, viszont vannak nehézségek, ahogy a kollégák felhívták a figyelmünket erre mezőgazdasági téren, illetve a gazdákat például hátrányosan érintheti az ausztrál konkurencia. Figyelembe kell venni a gazdánkra gyakorolt hatást, különösen a gabona és tejtermékeket előállítókat érintheti ez kellemetlenül. És erre is figyelnünk kell. Igaza van az előadónak abban, hogy az érintett két ország a jogállamiságot teljes mértékben tiszteletben tartja, biztosítja a befektetők védelmét, nem is értek azzal egyet, hogy az Európai Bizottság minden áron a Nemzetek Feletti Bíróságot akarja beépíteni a megállapodásba vegyük figyelembe azt is, hogy Ausztráliában, illetve új-Zélandon sem szeretnék ezt a nemzetek feletti bíróságot bevonni, nem csak Európában. Tehát jó lenne, hogyha legalább nekünk, parlamenti képviselőknek bemutatnák a tárgyalások felhatalmazó dokumentumát, hogy tudjuk, hogy ez miről szól. Ami pedig azt illeti, hogy két részre osszuk a megállapodásokat, csak azért, hogy a nemzeti parlamentek ne kelljen, hogy szavazzanak róla, éppen ellenkezőleg erősítsük a parlamentek szerepét. Köszönöm szépen, én nem lennék ennyire defenzív, hogy itt ez a mandátum, ez a felhatalmazás mindig is nyilvános, bárki hozzáférhet, elolvashatja, kell tudni, hogy olvassa. Például Verc a bizottság részéről szól néhány szót az elhangzottakhoz. A legfontosabb kérdés, hogy mikor várható a felhatalmazás. Elnök úr, angolul szeretném elmondani a mondandómat. Köszönöm az előadónak a jelentést tervezetet, tervezeteket, a konstruktív tartalmat üdvözlendőnek tartjuk a bizottság részéről, és talán nem kell magyaráznom, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások miért hasznosak Ausztráliával, illetve Új-Zélanddal a helyzetfelmérő dokumentumok ügyében az INTA elnökével és a monitorozó csoporttal már tavasszal, illetve az elmúlt hónapban egyet értettünk. Ezt be is mutattuk, és ambíciózus tárgyalások kezdődtek Ausztráliával és Új-Zélanddal. Azzal együtt, hogy a mezőgazdaság és a földrajzi jelzések ügyében nehézségek is adódnak ami a felhatalmazást illeti. Ez a felhatalmazás a tanács részéről arra jogosít bennünket, hogy mindkét országgal megkezdjük a tárgyalásokat. A szingapúri szabadkereskedelmi megállapodás ügyében a bírósággal tisztázandó még, hogy a, még a tagállam, illetve európai jogosultságok, hatáskörök Úgyhogy ezeket is figyelembe véve a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytatott egyeztetéseket nagy örömmel és érdeklődéssel várjuk. Időközben véglegesítjük az előkészületeket, és a terveink szerint a hatásvizsgálattal együtt a nyár végén a tanács elé tudjuk vinni a javaslatot. Hogyha a tanács elfogadja, a tárgyalási felhatalmazást, akkor készek vagyunk megkezdeni a tárgyalásokat. Köszönjük a bátorító szavakat, illetve a gyors, ambíciózus eredményt sürgető szavakat is. És itt hasonlóan gondolkodó országokról van szó. Ez nyilván segíti a munkánkat. A monitorozó csoporttal szintén örömmel várjuk a folytatást, illetve októberben novemberben eh, majd az önök küldöttségét is várjuk. Köszönjük, mondja az elnök a diplomatikus választ, Daniel. Köszönöm szépen a vitát, eh, a megjegyzéseket. Én kérek némi megértést, hogy nem szerepel, nem tudtam bevenni minden szempontot a javaslatba, de amikor itt a fenntarthatósági fejezetről, vagy az illó eh, szabványokról nem nyújthatnának be módosított a kollégák, természetesen ez nem így van. És egy kereskedelmi és beruházási megalapodást kell kötnünk a két országgal, mégpedig olyat, amit a parlament el tud fogadni. Tehát én minden nemzeti képviselő rendelkezésére állok a vita előtt, ez nem lehet, hogy nemzeti értekek, nemzeti parlamentek ratifikálnak európai megállapodásokat, és nemzeti parlamentek döntsék el az európai politikát és hogy az, e- a nemzeti parlamenteknek kell megerősíteni, vagy elfogadni azt, hogy van-e európai parlament. Ez a nemzeti az európai szerződések nemzeti ratifikációja révén született meg ez a parlament. Itt mi szabadon megválasztott képviselők vagyunk 28 országból, és a nemzeti parlamentek most itt tudatosan megpróbálnak, illetve jó és megfelelő javaslatokkal kellene, hogy ezt elősegítsék. Úgy az Európai Bíróság szingapúri határozatáról itt szóval itt a javaslat szerint kereskedelmi és beruházási megállapodásról van szó. Még néhány technikai jellegű dolgot. Itt a mezőgazdasági és a más szakbizottságokat is megkerestünk, be fogjuk vonni a munkánkba aki minden más szakbizottság előtt nyitottak vagyunk, akinek javaslatai vagy megjegyzései vannak, és már többször tapasztaltuk, hogy esetleg egy-egy szakbizottság későn ébred, és nem marad elegendő időnk, hogy az ő álláspontjukat figyelembe vegyük. És ez nem azért van, mert mi nem akartuk volna ezt lehetővé tenni számukra. Tehát jó lenne, hogyha emiatt nem csúsznánk és Hans, Hans kolléga is említette a két delegációs látogatást októberben. Ez jó lenne valóban, hogyha megvárnánk, és lehet, hogy a tanács nem november 10-én fog akkor dönteni a, felhat- a tárgyalási felhatalmazásról, úgyhogy lehet, hogy itt ki kéne tolni a határidőt. A módosítókat a plenáris elé azonban be kell tudnunk nyújtani, úgyhogy egy dolgot kérek. Négy-öt éve vitatkozunk erről a két megállapodásról. És a bizottság az elmúlt hónapokban tényleg nagyon intenzíven dolgozott, úgyhogy jó lenne, hogyha nem kérdőjeleződne meg megint ez a folyamat. Én rendelkezésre állok, figyelembe veszem ezeket a megjegyzéseket, de jó lenne, hogyha a csúszásokat elkerülnék, és tartanánk a jelenlegi ütemtervet. Köszönöm szépen, várom a módosítókat, és remélhetőleg megkapjuk a tárgyalási mandátumot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ennyi öröm várt ránk az ülésünk végén. Nagyon szép város ez. A 27-es a kedvenc napirendi pontom az egyéb kérdések, nincsenek, csodálatos, és a következő ülésünk augusztus 30-31-e Brüsszelben. Mindenkinek kellemes nyaralást, és minden jókat!